Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kollégák! Úgy gondolom, hogy megkezdhetjük az ülést. Először is elfogadottnak tekintem a napirendet. Rendben, elfogadtuk a napirendet. Úgyhogy már is a harmadik pontra térünk rá, hiszen elnöki közlemény nincs. Gazdasági párbeszéd és eszmecsere Pierre Carlo Padoannal, aki az ECOFIN elnöke, Olaszország gazdasági és pénzügyminisztere. Először az olasz elnökségi prioritásokról fog beszámolni nekünk a gazdaságpolitikai területen. Természetesen az, ez az ülés is a gazdasági párbeszéd része az európai szemeszter keretében. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy kérdéseket tehetünk föl a miniszter úrnak, illetve az ország specifikus ajánlásokra is rátérhetünk. Üdvözlöm Ön Padoán úr, és már is átadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek! A bevezetőmet olaszul tartom meg. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Nagy megbecsülés számomra, hogy bemutathatom az olasz elnökség prioritásait 2014 második fél évére vonatkozóan. Tudom, hogy ismerem a szakbizottságuk központi feladatát, az Európai Unió gazdasági pénzügyi programjaival foglalkoznak, és számítok egy konstruktív együttműködésre, amiben fel tudjuk használni az önök tapasztalatát, az önök tudását. Mielőtt beszámolnék a kihívásokról, amelyek előttünk állnak, szeretnék köszönetet mondani a görög elnökségnek. Kiváló munkát tudtak végezni, és együttműködtek az Európai Parlamenttel. Az ECOFIN elnökeként azt vállalom, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzust igyekszem kialakítani a nehéz előttünk álló témák területén. Az Európai Tanács soros elnökségét nagyon fontos intézményi, szociális, gazdasági helyzetben vette át Olaszország, hiszen az összes fő Európát kormányzó intézménynél tisztújítás folyik. Szociális területen a válság idején nagyon sok feszültség akkumulálódott, drámai szintet érte a munkanélküliség, és emiatt korábban soha nem látott módon kiszeretett a lakosság az európai építkezésből. Miután néhány évvel ezelőtt nagyon jó eredményeket sikerült elérni a makroekonomiai területen, a bankválság megoldása területén. Most már rá kell térnünk a valós gazdaság támogatására, a növekedés és a munkahely teremtés programjait kell végrehajtanunk. Tudva azt, hogy milyen célokat értünk el, tudva azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk, egyértelmű számunkra, hogy az Európai Tanács június 20-27-i következtetései milyen feladatokat állítanak előnk. Az államfők megalapították, hogy annak ellenére, hogy már szerény mértékben növekedés jelei láthatók, a munkanélküliség, a szegénység és a gazdasági szociális kirekesztettség szintje elfogadhatatlan. Emiatt az Európai Uniónak mindenképpen és minden eszközzel a növekedést kell támogatnia új munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés ösztönzése kell, hogy a központi feladatja legyen, feladata legyen az új mandátum időszakának. Fentartható növekedés, pénzügyi stabilitás és a közkiadások fenntarthatósága a három fő kihívás végig kell gondolnunk konkrétan, hogy mi a leghatékonyabb beavatkozási stratégia azért, hogy újra növekedjen az európai gazdaság és munkahelyet teremtsünk. Ezt kérik az európai polgárok. Az olasz elnökség munkaterve konkrétan kíván hozzájárulni az új Európai Parlament és az új Európai Bizottság terveihez a következő öt évben. Növekedési stratégia, amit mi javaslunk, három pillére nyugszik integráció fokozása, struktúrális reformok és növekedést célzó befektetések. Az integráció mindig is a vezérfonala volt az európai növekedésnek. Fokozni kell az egységes piacot, és fokozni kell a globális integrációt. Európa 2020-as stratégia kiváló lehetőséget és egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy európai szinten integrált módon kezeljük a befektetéseket és a strukturális reformokat. A 2020-as stratégiát a növekedés meghatározó tényezőire kell koncentrálni. Először is a belső piac megerősítését jelenti ez. Az eszközök és a célok közti kapcsolatot is meg kell erősíteni. Az elnökség az Európa 2020-as célok elérésére fog eszközöket kidolgozni, az emberi tőke, a humántőkébe való befektetéssel, kutatás, innovációba való befektetéssel. Hosszú távon akarjuk biztosítani a valós gazdaság működését, és ez azt is jelenti, hogy a KKV-k és az infrastruktúra fejlesztés támogatása a fő feladatunk. A második pillér szorosan kapcsolódik az elsőhöz strukturális reformok meghatározóak a növekedés szempontjából. Ugyanakkor ezt széles körben kell értelmezni nemzeti szinten, és e- egyidejűleg kell végrehajtani minden tagállamban. Hiszen a siker elsősorban a közös erőfeszítésektől függ. Ha igaz az, hogy minden tagállamban a reform folyamat alapja az nemzeti kompetenciákon kell, hogy alapuljon, ez azt is jelenti, hogy a közös együttes erőfeszítés minden tagállam számára előnyös. Azért, hogy a reformok megvalósulhassanak, ösztönzőket kell kialakítani, és ezeket meg kell erősíteni. A kormányok számára a politikai, szociális, gazdasági kiadása jár ez mindez azonnal, ugyanakkor az előnyök növekedés és munkahelyteremtés szempontjából időben eltolódnak. Ezért a lehető legjobban kell értelmezni és alkalmazni a szabályokat, és ezek kell, hogy segítsék a strukturális reformok végrehajtását. Nem a szabályokat kell megváltoztatni, hanem jobban kell használni, és hosszú távú gondolkodás szemléletével kell használni a meglévő szabályokat. Jobban kell koordinálni a nemzeti reformpolitikákat, ez növelheti a hatékonyságot, és így a pozitív multiplikátor hatások is jelentkezni fognak. A stratégia harmadik pillére a növekedést és a köz- és magánbefektetést ösztönző eszközök jelentik ezek a szintek Európában és máshol is csökkentek. Hogyha a növekedést meg akarjuk erősíteni, és a reformok végrehajtását is támogatni kell, ezt a tendenciát meg kell, hogy fordítsuk, a finanszírozásra, befektetésekkel koncentrálnunk, szabályozási szinten is. A szabályok előnyösebbek kell, hogy legyenek hosszú távú befektetések esetén. Pénzügyi eszközök tekintetében fontos a magánforrások vonzása európai alapok felhasználásával is, Európai Beruházási Bank, nemzeti beruházási intézmények eszközeinek felhasználásával együtt. Ezeket a területeket jelenleg csak részben használjuk ki. Többet kell tenni azért, hogy a források és a projekt képességek országonként, intézményenként összekapcsolódjanak. Piaci integráció, strukturális reform, növekedés és befektetés ösztönzés, ez három dimenzió, és egymást erősítik koherenszek az ECOFIN tanács által beindított programokkal az elmúlt években, és a mi elnökségünk ezt az utat folytatja. Az Európai Bankunió további erőként járul hozzá mindehez. Az egységes felügyeleti mechanizmust szorosan a hatóságokkal együttműködve kívánjuk követni. Ezek a, ugye a banki tulajdonokra vonatkoznak, és a stressz tesztekre vonatkoznak. Gazdasági szinten szeretnék emlékeztetni a bizottság közleményére, a Európai Gazdaság hosszú távú finanszírozásáról. Itt több javaslat szerepel, ezeknek a megvalósításán kell dolgoznunk. A bizottsággal együtt november 6-án egy brüsszeli konferenciát tartunk ezekről a témákról és nagy örömünkre szolgálna, hogyha önök is részt vennének ezen a rendezvényen. A bizottság javaslatai tekintetében, melyek a bankreform strukturális kérdéseire vonatkoznak, ezekhez konstruktívan állunk hozzá, és a következő évben politikai megállapodást szeretnénk találni. Elnökségünk idején követni kívánjuk a pénzügyi területen elindított jogalkotási programokat, melyeket a korábbi elnökségek indítottak el, a tanácssal és remélhetőleg a parlamenttel is a három módon egyeztetésen majd sikerül megállapodásra jutnunk ezekben a témákban. Külön szeretném kiemelni az európai hosszútávú befektetési alapokra vonatkozó szabályokat, a pénzmosás elleni szabályokat, sui fondi del mercato monetario. A monetáris alap tekintetében is ez igaz. Hasonló módon fontos a munkaprogram az adózási témákban. Itt az administratív terheket és költségeket csökkenteni kívánjuk az adófizetők számára. Adózási egyszerűsítést célzunk meg, ez stabilabb feltételt biztosít a vállalkozások számára, és így a nemzetközi adóelkerülési tevékenységek ellen is harcolni tudunk. adminisztratív együttműködési, adózási együttműködési terve dolgozunk ki. Ezt az Európai Uniós jogalkotásba kívánjuk bevenni automatikus pénzügyi információ csere eszközével a társasági adózás tekintetében pedig foglalkozni fogunk az adóalap kialakítására vonatkozó szabályokkal, illetve a profit kezelési szabályokkal. Ez a BEPS program, amit a OECD indított. Közös konszolidált adóalap a vállalkozási adó tekintetében, ez a CCTB, ezt a célt szolgálja. Az elnökség aktívan dolgozni fog a megerősített együttműködésen, pénzügyi tranzakciók területén azért, hogy a feladatunkat, a mandátumunkat megfelelő módon tudjuk ellátni. Túl hosszú a lista, ezt most nem tudom a rövid bevezetőmben felsorolni, a néhány perces bevezetőmben erre nincs lehetőségem. De majd amikor kérdéseket tesznek föl, akkor rá fogok térni ezekre a konkrét programokra is. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr! Nagy megbecsülés számomra, hogy együtt dolgozhatok az önök szakbizottságával a következő hónapokban. Köszönöm a figyelmet! Grazie. Köszönöm. Elnök úr. Anche naturalmente per l'invito. Természetesen köszönet a novemberi konferenciára szóló meghívásért is. A szakbizottságunk ezt nagyon szívesen elfogadja. És köszönet azért is, hogy néhány jogalkotási témában azonnal lépni kívánnak. Természetesen mi is készen állunk arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel minél előbb. A hosszú távú befektetés, illetve a pénzmosás elleni harc témájaira gondolok a három oldal egyeztetés tekintetében. Felszólalók listájára már is áttérünk, a szokásos 5 perces eljárást folytatjuk. Kérdés, válasz, és esetleg további visszatérés a témára. A néppárt nevében az első hozzászóló Krisztus kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt az előadást. Rövid leszek. Görögország súlyos gazdasági problémákkal küzdik. Ami érdekel, az Olaszország és Franciaország kilátásai. Vannak uh, problematikus országok, mint az enyém, reméljük, hogy kilábalunk a válságból, de ez nagy mértékben függ azoktól az európai országoktól, akiknek jelentős gazdasági hagyományaink vannak, például Franciaországtól és Olaszországtól. Minden érintett fél jó szándéka ellenére azt érzékeljük, hogy Franciaországban és Olaszországban nem sikerült elér, elérni a gazdasági fejlődési célokat, illetve a növekedési célokat, és nagyon fontos az államadóságot is csökkenteni, illetve az államadóság növekedése tovább, továbbra is érzékelhető. A kérdés az, hogy a politika, amit folytatnak, a megfelelő-e, illetve miért nem valósulnak meg a szükséges strukturális reformok. Miniszter úr, kérdésem a következő. Mi is a probléma tulajdonképpen? A politikák érdek a problémát, hogy ezek megvalósítása, és mit lehet tenni az ön véleménye szerint? Annak érdekében, hogy stratégiai szempontból nagyon fontos két ország, Franciaország és Olaszország visszataláljon a gazdasági növekedéshez. Köszönöm. Thank you very much for your... Köszönöm szépen a kérdését. Két minőségemben szeretnék reagálni. Egyrészt az ECOFIN elnökeként hangsúlyozni szeretném azt, amit elmondtam bevezetőmben. Én hiszek abban, hogy az Európai Unió mindegy tagjának reformokat kell megvalósítani. Természetesen vannak országspecifikus kérdések is, amelyekkel szintén foglalkozni kell. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az összes tagországnak az a feladata, hogy hossza, hosszú távú növekedési foglalkoztatási célokat kell megvalósítania. Én úgy érzem, hogy túlságosan alacsony volt a növekedés, illetve nem volt megfelelő munkahelyteremtés Európában, sokkal azelőtt, mielőtt kirobbant volna a válság. Tehát amikor a válság súlyos terheivel foglalkozunk, akkor az országoknak foglalkozniuk kell mind a válsághoz kapcsolódó problémákkal, mint pedig hosszú távú strukturális nehézségekkel, amelyek sokáig visszatartották a munkahelyteremtést, illetve a gazdasági növekedést. Most még második minőségemben folytatom a válaszadást olasz gazdasági miniszterként. Ha megengedi, nem értek önnel egyet a kijelentésében, mi szerint Olaszország nem tesz reformerőfeszítéseket. Pont ennek az ellenkezőhez igaz. A kormány reform a agendája, amelynek tagja lehetek, és ez megtiszteltetés számomra, igenis kulcs fontosságú struktúrális reformokra összpontosít. Meg szeretném említeni az intézményi reformokat, az adóreformokat, a munkaerőpiaci reformokat, illetve a közigazgatási reformokat. Ezek a reform és más reformok is nagyon is szükségesek annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyeket a nagyon helyesen felsorolt az alacsony növekedés Olaszország esetében. Ez régóta érzékelhető. A növekedést fel kell lendíteni, és meg kell nézni a legfontosabb struktúrális akadályait a gazdasági növekedés nem megvalósulásának súlyos az államadóság is, és én hiszek abban, hogy az adósságból való kilábalás útja a növekedés, és nincsen rövidített útvonal. De szeretnék még valamit mondani, amelyre ön kitért, és ezzel egyetértek. Természetesen a kihívás kettős, egyrészt a reformokat javítani kell a parlamenteknek is. Nagyon fontos, hogy ezek konszenzus alapuljanak, de megvalósításuk is ugyanannyira fontos. Természetesen tavadlan törvény fogad el, akkor ez azonnal megjelenik a sajtóban, ha pedig megvalósítják a reformokat, akkor erről nem cikkeznek annyit. Viszont a reformok előnyeit a polgárok csak úgy fogják érzékelni, hogyha ezek megvalósulása biztosított. Köszönöm. Elnök, köszönöm a második hozzászóló a szocialista képviseletében Eliza Ferreira parancsoljon. Ő a koordinátor. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és sikereket kívánok önöknek az olasz soros elnökséghez. Vissza szeretnék térni három megjegyzésére, az erőteljesebb integrációra, struktúrális reformokra, illetve a befektetés a munkahelyteremtésben, növekedésbe felhívnám a figyelmét arra, hogy nagyon fontos pontosítani, mit is értünk Európában ezen szavak alatt. Beszéltünk a munkahelyteremtési növekedési stratégiákról, és növekedés egyáltalán nincsen. Beszéltünk a struktúrális reformokról, viszont ha megnézzük a gyakorlati szempontokat, akkor itt pusztán munkahelyteremtési kiigazításokról van szó. Tehát kérésem a következő hogyan tudjuk a gazdasági teljesítő képességet javítani. Because it's a new presidency and it seems to be enlightened. We... Egy új elnökséget élünk meg, és nagyon örülünk annak, hogy a témák lényegi pontjaira térnek ki, viszont nem tudunk tovább lépni ezen az úton azért, mert az eurózónában a egyensúly felvomlott, ennek szociális aspektusai túl dramatikusak, drasztikusak, deflációt élünk meg, tehát sokat várunk az olasz elnökségtől, reményteljesek vagyunk, de azt gondolom, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, sokkal konkrétabb javaslatokra van szükség. Ön mit tud elképzelni? Arról van -e szó, hogy a kiigazítási folyamatot le kell lassítani, ha ez nem működik, le kell ezt lassítani abban az esetben, hogyha egy tagország gazdasága nem fejlődik, hogyha a munkanélküliség túlságosan magas, arról beszélünk el, hogy az adósok kiszámításából kivesszük a nemzeti hozzájárulásokat, olyan projekteknél, amelyeket a struktúrás alapokból finanszíroznak, arról beszélünk ezen kifejezéseknél, hogy az adósság kiszámításánál kivesszük azokat a beruházásokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 2020-as stratégiához. Arról beszélünk-e, hogy tényleges befektetési programok van szüksége EUSZ Európában, tehát nem szabad csak a beszállítói oldalral foglalkozni, hanem nagyon fontos keresletet is teremteni az európai gazdaságok vállalatok számára. Mit értünk a strukturális reformok alatt? Csak um, munkaerőpiaci reformokat, vagy a pénzügyi rendszerek, fiskális rendszerek, a közigazgatási rendszerek reformját is értjük ez alatt. Kérjük, hogy térjen ki ezekre, és uh, nagy érdeklődéssel folytatjuk a vitát önnel, várjuk ezt az eszmecserént. Köszönöm. Köszönöm szépen kedves szavait, illetve kimerítő kérdéseit. Természetesen nagyon hosszadalmas választ igényelnének ezek a kérdések, és ezt nem tudom megtenni néhány percben. Két pontra térnék ki, amit ön mondott. Először is a struktúrális reform agenda kapcsán egy nagyon ambiciózus agendát képzelek el, amely ország specifikus. Természetesen a munkerőpiaci reformok nagyon sok országban, például Olaszországban, és most ezt olasz miniszterként mondom. Ezek nagyon fontos témák. Más országok számára talán kevésbé fontosak, de más reformok is rendkívül fontosak. Meg szeretném említeni a közigazgatás vagy az igazságügyi rendszerek reformját, ez furcsán hangozhat, pedig nem az és ezekre a reformokra szükség van ahhoz, hogy más reformok működőképesek legyenek. Ha a közigazgatás nem működőképes, hogyha az igazságügyi rendszerben az egyeztetési rendszerek, a struktúrák túl lassúak, akkor ez is problémát jelent, és ezt a kutatások is kimutatták nem említettem további pillért is, ez pedig a beruházás. Természetesen szükség van a reformokra, több beruházásra. beruházás tulajdonképpen rövid távú támogatást jelent, annak érdekében, hogy rövid távon is érzékelni lehessen a reformok hatását. Viszont hosszú távon is nagyon fontos ez a kapacitás erősítés szempontjából. Nagyon fontos a beruházásokat erősítenek, meg kell találni a módjait. Én a pénzügyi intézkedésekre összpontosítok, mind magán, mint állami részről. Nagyon fontos a struktúrális reformok és más témák összekapcsolódását, például a beruházás összekapcsolását, de ezt a megbeszélést később szívesen folytatom még önnel. Professor Luke. Köszönöm szépen az ECR nevében, Luke professzor. Minister, vielen Dank, dass Sie... Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és elmondta az elképzeléseit és én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy nagyszerű lenne, hogyha több konkrétumot is hallhatnánk, és talán az agályaimnak is hadd adjak hangot, ami a szabályok betartását illeti Európán belül, hiszen az ország specifikus javaslatokról szóló jelentést megkaptuk, és megállapítottuk, hogy nagyon sok javaslatot vagy nem, vagy pedig nem kielégítően tartottak be, és főként olyan államokban történt ez, amelyek amúgy is a problémásabb államok közé tartoznak jelenleg, és itt a javaslatok betartása problematikusnak tekinthető, és vannak olyan tendenciák is, hogy a szabályokat megpróbálják felpuhítani, például a bruttó nemzeti össztermék fogalmát próbálják felpuhítani, ki tágítani, olyan termékeket is például, ami kutatás, fejlesztési kiadásokat is ebbe bele számolni, tehát egy gyakorlatilag az árnyékgazdaságból is bizonyos termékeket ide belevonni. És látjuk azt, hogy vannak olyan országok, akik a deficitjeiket úgy próbálják csekélyebbre kiszámítani, hogy bizonyos háztartásokat az árnyékgazdaságba helyezik át, vagy PPP-k terén végrehajtott beruházásokat, ahol egyébként állami forrásokat is felhasználnak, megpróbálnak máshova besorolni, és főként tehát magáncégek kiadásai köré szorolják be. Tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag nincs elég motiváció arra, hogy az államok ne adósodjanak el még jobban, mint ahogy már amúgy is el vannak adósodva. Tehát makro gazdasági környezetben adott ösztönzőkkel kellene ezt valamilyen módon motiválni, és erre szabályozási rendszerre van szükség. És a rugalmasabb alkalmazása a szabályoknak is középpontban áll az erre való igény. Tehát, hogy például a deficitbe ne számítsanak bele bizonyos beruházások. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, és kockázatosnak, hogyha ezekre a felpuhítási vágyaknak teret adunk, tehát azért gondoljunk abba, hogy Juncker úr is már beszélt erről erről a problémáról, és elmondta azt, hogy a szabályokat hosszú távon kellene alkalmazni szerinte. Hadd kérdezzem meg, hogy ez azt jelenti, hogy ön is úgy látja azt, hogy a rövid távú, kötelező érvényét ezeknek a szabályoknak inkább hatálytalanítani kellene annak érdekében, hogy későbbiekben a remélt hosszú távú hatást elősegítsük? Tehát, hogy gyakorlatilag ön is ezt vallja? Tehát gyakorlatilag ön is hajlandó arra, hogy a rugalmasabb interpretációját a szabályoknak támogassa? Thank you very much for... Köszönöm szépen a kérdéseket nagyon gazdag kérdéseket tett föl. A fennmaradó idő miatt csak két témára koncentrálnék. Először is szeretném egyértelművé tenni, hogy úgy gondolom, hogy az abszolút átláthatósága a statisztikai adatoknak, ez a lényege a gazdasági tervezésnek és a végrehajtásnak. Említette, hogy hamarosan hatályba lép a GDP számítására vonatkozó szabály. Ez is ugye statisztikai feladat. Minden tagállam számára egységes alapokat kell kialakítani ehhez. Egy másik kérdés a könyvelés, a kreatív könyvelés. Kreatív könyvelés az egy olyan téma, amitől meg kell, hogy szabaduljunk több okból, a szürke területek, vagy pedig az elszámolásokkal kapcsolatos aggályok, gyanúk bármely tagállam esetében, ezektől meg kell szabadulni, viszont ehhez együtt kell, hogy működjünk. Bizalmat kell teremteni, úgyhogy a kreatív számvitelt mindenképpen törölnünk kell a valóságból. A második kérdés, köszönöm a témát, amit felvetett. A hosszú távú perspektíván kell gondolkodnunk, amikor szabályokat alakítunk ki, ezt is el is magyaráznám. Mit is jelent ez? Hogyha komolyan gondoljuk a strukturális reformokat, ha valóban úgy gondoljuk, hogy ezeket be kell vezetni, akkor a, egy tényből kell kiindulni. És a tény az, hogy a strukturális reformokhoz időre van szükség. Időre van szükség ahhoz, hogy eredményt hozzanak. Amikor egy tagállam szakpolitikáját a strukturális reformok területén értékeljük, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamnak időre van szüksége, nem egy évre, hanem két vagy három évre, hogy megszülessenek az eredmények, és csak akkor lehet megítélni, hogy jól tervezték-e a reformokat. És még fontosabb talán, hogy a végrehajtás, az alkalmazás is korrekt kell, hogy legyen. Ezért szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy nagyon komolyan vegyük a strukturális reformok értékelését a bizonyítékok alapján, a valós adatok alapján. Ezt a korábbi munkatapasztalatom alapján is mondom ezt. Köszönöm. Köszönöm. ALDE képviseletében Halikt Fajer szólal föl. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és minden jót kívánok, és gratulálok az új feladataihoz. Tehát ön az OECD országok fő gazdasági szakemberei nevében szólalt meg, és hogyha a sajtóban megjelent tájékoztatásokat jól értelmezem, akkor ön azt mondta, hogy nem lehet elég verseny, és például a Német Szövetségi Köztársaság háztartási plusz eredményéről is beszélt, és az OECD országokkal kapcsolatban is javaslatokat adott, számukra, amiből kiderült, hogy az euró, amelynek a szerepe ugye erőteljesen vitátárgyát képezi, se nem okát, se nem ö, ö, semmiféle összefüggést nem ö, áll a jelenlegi gazdasági helyzettel, tehát gyakorlatilag az állami háztartások konszolidációja lenne a cél ön szerint. Tehát hadd kérdezem meg, hogy az olasz elnökség céljai között mik szerepelnek? Az alacsony kamat szint nem vezet helyzet jelen pillanatban a vállalatoknak kiadott nagyobb mértékű hitelnyújtáshoz, hanem arról hallunk, hogy az Európai Unió és az eurozóna és az azon kívüli területeken is gyakorlatilag egy hitelcsapda nyílt meg, tehát nem jutnak a vállalatok elegendő hitelhez. És a trojka számára gyakor a trojka részéről beszámoló készítését kérték, tehát az Európai Parlament is készít erről beszámolót. Hogyan látja ön a trojka szerepét a problémák megoldásában? Köszönöm. Thank you for the question. Köszönöm a kérdést. Először is röviden szeretnék szólni a, erről az paradoxnak tűnő helyzetről, hogy alacsony a hitelkamat és nincs hitelmozgás. Attól tartok, hogy az Európai Unió és az Euróövezet főleg a pénzügyi piac fragmentációjától szenved. Ez korábban nagyon néhány évvel ezelőtt nagyon mély volt, szerencsére most már egy kicsit változik a helyzet, de még mindig nem megfelelő az alap ahhoz, hogy teljesen egységes és nem fragmentált európai pénzügyi piacról beszélünk. Az alacsony növekedés, pénzügyi piaci reformok, az Európai Központi Bank növekedési tervei segítenek, és bízom abban, hogy a bankuniós pillér szabályainak a bevezetésével a fragmentáció valóban meg fog szűnni. És akkor bízom abban, hogy a hitelt igénylő vállalkozások számára valóban elérhető lesz a megfelelő hitel, és a hitel kibocsátás is jelentősebb lett. Említette a trojkát. Azt láttuk, hogy Európa képes volt egy olyan rendszert felállítani, ami kezelni tudta a válságot viszonylag rövid idő alatt, és ezt, szeret, ezt sikeresnek tekinthetjük. Láttunk olyan országokat, amelyek már kilépnek a programból, vagy már akár ki is léptek a programból, és megfelelő piaci helyzet alakult ki számukra. Növekedés is látunk már, ezek jó hírek, és lehetőséget biztosít ez a helyzet arra is, hogy újra végig gondoljuk, hogy az általános válság megelőzési európai struktúrát hogyan lehet javítani. Egyrészt intézményi szerkezeti szempontból, másrészt olyan szabályok és eszközök kialakítása szempontjából, ahogy, amelyek segítségével a válságkezelő rendszerünket kialakítjuk. Úgyhogy én bízom abban, hogy lesz egy ilyen fázis, amikor újra gondoljuk, végig beszéljük, hogy a válság helyzeteket hogyan lehet kezelni. A trojka foglalkozott ezekkel eddig, de meg kell gondolnunk, hogy a jövőben ez hogy történjen. Ez csak egy példa arra, hogy a válság alapján milyen tanulságokat lehet levonni, és ezek alapján hogyan lehet eszközöket kialakítani. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy nagyon fontos témát vetett föl a jövő szempontjából, és nem csak a múlt értékelése szempontjából. Köszönöm. GUE nevében Demulis képviselője a szót essék. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά. Köszönöm szépen, és eh, én is szívül üdvözlöm körünkben, hiszen három héttel ezelőtt az olasz miniszterelnök nagyon sok uh, fá, uh, célt uh, ról számolt be. Én ezek közül egyet sorolnék el, hiszen a megszorítási politika gyakorlatilag e, korlátozza a növekedést és a munkahelyteremtést, és ezzel gyakorlatilag időt veszítünk, hiszen hogyha olyan szabályokat próbálunk e, tovább e, elfogadni, amely a további megszorító intézkedéseket tűzi ki célként. És ezért én azt gondoltam, hogy ön arról fog beszámolni, hogy hogyan fogjuk megváltoztatni az irányt, és hogy ilyen módon fogunk eltérni a megszorító intézkedésektől szabályozási szinten mit javasolnak önök. Az ön beszéde erőteljesen eltért azoktól az elvárásoktól, amelyeket Renci úr keltett bennünket, hiszen ő gyakorlatilag azt irányozta elő, hogy a megszorítási politikától erőteljesen el kell térni, tehát a Merkel által alkotott dogmától, és ezzel szemben egy másik irányba kellene elmozdulni. Ön viszont a szabályok jobb betartását említette, nem pedig a jobb szabályok kialakítását. Tehát akkor viszont azt kérdezném, hogy hogyan gondolja ön, mint a Renci kormány minisztere személy szerint hogyan akarja ezt megvalósítani, tehát a gyakorlati megvalósításra gondolok, hiszen hogyha az ön miniszterelnöke az Európai Parlament plénuma előtt is ilyen kijelentéseket tett, hiszen tudjuk, hogy nagyon magas a fiatalok körében a munkanélküliség. Tudjuk, hogy 6 milliárdos európai költségvetéssel gazdálkodhatunk az összes tagállamra vonatkoztatva, kevés a beruházás, a recesszió magas, és nagyon sok ország számára még a saját eladósodottság is hatalmas probléma, a legtöbb sok ország számára már szinte kezelhetetlenné válik ez az eladósodottság. Szeretnék öntől erre megoldási javaslatokat, példákat hallani. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy Renci úr retorikailag máshogy beszél, amikor megszólal? Vagy pedig ez a gyakorlati megvalósításra is kihatással van? Tehát, hogy ez a Merkel-Schäuble féle megoldási úttól eltérő-e? Köszönöm először is. Nem beszélhetek a főnököm nevében Természetesen támogatom a hosszú távú növekedés és munkanélküliségre koncentráló szakpolitikát. Amennyire én megértettem, persze lehet, hogy rosszul értettem, a pénzügyi és gazdasági miniszterek célja, hogy praktikus, gyakorlati módon megvalósítsák ezeket az elképzeléseket. Tapasztalatom alapján, valamint az európai múltból levonható következtetések alapján, ahogy én ezt el is mondtam, itt két látszólag ellentétes témáról van szó. Szóval az egyik a válság, ami komoly és széles körben elterjedt, a másik viszont a növekedési potenciál csökkenése, ami egy olyan jelenség, amit sokkal korábban indult, mint maga a válság, amikor kezdődött és ez akadályozza a növekedést. Sok tagállam foglalkozott ezzel a kérdéssel, ez a strukturális téma minden országban, ezt még egyszer hangsúlyoznám, nem csak néhány országban, ez minden országra igaz. Minden ország kell, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Ha elképzelünk egy olyan gazdaságot, ahol két fő erő van, az egyik jelentősebb integráció, európai és globális integráció is. Hogyha megnézzük a növekedési időszakokat a háborút követő időszakokban, akkor mindenképpen látniuk kell, hogy a nagyobb nyitás nagyobb növekedést ösztönöz. Második a strukturális reform agendák amelyek a növekedés akadályozó jelenségekkel foglalkoznak. Lehetővé teszik a vállalkozások, a családok számára, hogy a nagyobb nyitott, nyitás Kínát a növekedés lehetőségét kihasználják. Hogyha megtekintjük, hogy a befektetés mire alapul, és az innováció, ami a végső termelékenység fokozó eszköz. Én így tudom elképzelni a világot. Nem tudom, hogy ez bárkinek, vagy bárki másnak az agendája. Ez az az agendája, amit az olasz kormány bevezetett, és amit támogatni kívánok. Köszönöm. Thank you. Now for the group. Köszönöm a zöldek nevében. Morris Kotkája szó. Can I begin by... Köszönöm. Szeretném azzal kezdeni, hogy a zöld képviselők nevében üdvözlöm Önt az ülésünkön, és köszönöm, hogy megosztotta velünk a nézeteit zöldeként Szeretnénk azt, hogyha mindenki érdekében működnének a bankok, nem csak egy nagyon szűk kör részvényesek érdekében. Éppen ezért a pénzügyi tranzakciós adóvezetését támogatjuk, és nagyon örülök annak, hogy ön említette az FTT-ket megjegyzésében. Első kérdésem a következő. Meg tudja erősíteni azt, hogy a szorosoros elnökség alatt megpróbálja majd az FTT-k iránti támogatást erősíteni más tagországok körében, és azért, hogy ez egy ténylegesen európai kezdeményezés lehessen. Második kérdésem a parlamentben egy sokkal szélesebb alapú FTT-kre vonatkozik a derivatívák esetében, különösen a szociális és gazdasági befektetések, illetve környezetvédelmi befektetések érdek, érdekében az olasz és a francia kormány ezeket egyelőre blokkolja, Ön hajlandó-e, illetve tervezi -e követni az Európai Parlament véleményét ebben a kérdésben? Köszönöm a kérdést. From your last remark, I can confirm that the Italian presidency will... Megerősíthetem azt, hogy az olasz soros elnökség megpróbál előrelépést tenni a megerősített együttműködés kezdeményezés keretében, amely 11 országra terjed ki ellenleg, és megpróbálunk előre lépni, tovább lépni. Mondhatják azt is, hogy gyorsabban léphetnénk tovább előre, de ez a kérdés, amint ön említett, szintén nem könnyű. Nagyon fontos megállapodni egy roadmapben, amely lehetővé teszi a fokozatos bevezetését az FTT-knek. Annak érdekében, hogy sikerül megállapítani a származtatott ügyletekre eh, kirót adóról. Én bízok abban, hogyha sikerül megállapodni, és ezt sikerül megvalósítani, akkor ezzel más tagországokat is bevonhatunk ebbe. Olyanokat, amelyek jelenleg nem kapcsolódtak bele a folyamatba. Tehát meg tudom erősíteni, amit korábban mondtam, technikai szinten és kollégáimmal is tervezünk folytatni a munkát, és a következő ECOFIN üléseken ezeket a témákat napirendre fogjuk tűzni. Back on that, since my, I've got... Visszatérhetek a kérdésemre? Én brit képviselő vagyok, tehát különösen érdekel az a tény, hogy a brit kormány jogi eh, intézkedéseket tett az FTT-k ellen. Ön erről beszélni fog a brit kormányjal, és megpróbáljuk őket rávenni arra, hogy csatlakozzanak ehhez az európai kezdeményezéshez? Válasz. Számos cserét folytattam a brit kollégákkal, és természetesen tiszteletben tartom a különböző nemzeti preferenciákat. Ez egy olyan terület, ahol be kell látnunk azt, hogy a tagországoknak különbözőek a preferenciáik. Elnézést, hogy ismétlem magam, lehet, hogy ez nem is segíti annyira a választadást. Ami tényleg fontos, az először is az, hogy sikerüljön megállapodni egy közös mechanizmusban, és miután ez működik, illetve ebben sikerült megállapodni, úgy meg kell nézzük azt, hogy ennek mik a gyakorlati hatásai. Tehát az én hozzáállásom nagyon pragmatikus, itt egy kísérletről van szó, és amint ezt sikerül megvalósítani, és látni az eredményeit, megvizsgálhatjuk azt, hogy van-e nagyobb érdeklődés más tagországokban, van-e érdeklődés az említés iránt. Tehát én eltökéltségemet meg szeretném ismételni. Célom elnökként az, hogy erőre lépjünk, és hogy eredményeket tudjunk felmutatni a fél év végén. Elnök, köszönöm. Az EFDD frakció képviseletében Valdi úr. E e köszönöm, elnök úr, és önnek is köszönöm, miniszter úr. A következő kérdést szeretném feltenni. E, tisztázást szeretnék kérni az európai intézmények célkitűzéseivel kapcsolatban, a stabilitási paktummal kapcsolatban, hiszen eléggé konfúz a legutolsó megközelítés. Katán új biztosnak szinte egyáltalán nincsen mozgástere az elmúlt évek teritoriális politikája miatt. Tehát gyakorlatilag egyrészt ez vezetett az európai krízishez is, és Koci államtitkár másrésztről pedig azt mondta, hogy ez a jelenlegi recept, ez hibás lenne, és kockázatokat jelentene a jövő számára. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy az több millió európai polgár követte ezeket az aggályokat. Tehát egyrésztről, hogyha Remci miniszterelnök úr rugalmasságot ígér, és ön pedig, mint legfontosabb minisztere, a szigorú betart, szabályok szigorú betartása mellett teszi le a voksát, akkor viszont ezért érdekelne, hogy mit szeretne az olyan javaslatokkal kezdeni, amelyek az ötcsillagos mozgalomból érkeztek, hiszen Renci úr már megnyilvánult ezzel kapcsolatban, de mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Uh, grazie, se lei mi consente risponderò in inglese. Um, Megengedik, angolul válaszolok. Köszönöm a kérdést. Hangsúlyozni szeretném még egyszer azt, amit gondolok, és ezt korábban is elmondtam. Először is, ami a szabályokat illeti. Ami a tanács nyilatkozatát illeti, ők a meglévő uh, szabályokon belül tekintik a rugalmasság elvét, és ez a kiindulási pont nagyon sok és olvastam arról, amit Katainen úr mondott, és a jegyzőkönyvet is olvasom, ennek az ülésnek jegyzőkönyvén, amely hangsúlyozza azt a pontot, hogy a szabályok megváltoztatására nincsen szükség, ezeket meg kell valósítani, és ezekben a szabályokban már most is van rugalmasság. Szeretnék egy példát mondani arra, hogy én mit gondolok a rugalmasságról. Az egyik nagyon fontos kérdés az Európai Unióval kapcsolatban, illetve a felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban, az, az a közös elképzelése, elképzelés a növekedés és a stabilitás érdekében, valamint a struktúrális reformok érdekében. Tehát jobban meg kell érdenünk ezt a kérdést, és én ezt többször is elmondtam már a kollégáknak Olaszországban és Európában. Tehát sokkal jobban látnunk kell azt, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. A struktúrális reformoknak ugyanis hatásuk van a makrogazdasági reformokra, hatásuk van a költségvetés összetételére, alakulására egy adott ország esetében, illetve hatásuk van a makrogazdasági és költségvetési helyzetre is a szomszédos országokban. Tehát a struktúrális reformokat először ki kell alakítani, utána pedig felmérést kell készíteni, meg kell néznünk az eredményeket, és ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Tehát én itt hasznosnak találom a rugalmasságot. Szükségünk van a rugalmasságra, viszont világosan kell látnunk azt, hogy miért van erre szükség. Nagyon fontos, hogy a stratégiában a legtöbbet hozzuk ki, amely tartalmaz bizonyos fiskális nézőpontokat is, illetve intézkedéseket, amelyek célja az adóság csökkentés. Olyan strukturális reformokkal, amelyek a növekedést erősítik. Ez a típusú megközelítés számos ország esetben működőképes volt Európában és másutt. És nagyon sok bizonyíték szól minden mellett. Tehát Európában kollégáimmal és önökkel ezt a tapasztalatot meg szeretném osztani. Nagyon fontos érteni azt, hogy minden egyes reformnak célja van, ez mit is jelent a növekedés szempontjából, és bizonyos esetekben a jó reformok, amelyek középtávon pozitív hatást fejtenek ki, rövid távon esetleg negatív hatást fejtenek ki. Tehát ezt látnunk kell. És itt válik nagyon fontossá konkrétá a rugalmasság definíciója. És azt gondolom, hogy egymástól tanulhatunk az Európai Unióban, nagyon sokat tanulhatunk a legjobb gyakorlatokról, és közösen is megvalósíthatunk nagyon sok mindent. Köszönöm. Thank you. No. Köszönöm. Az első felszólási kört most lezárjuk, meghallgattuk az összes frakciót. Most következik a néppárt Zálba képviselővel. Bienvenido, ministro, y mucha suerte en la presidencia. Üdvözlöm, miniszter úr, és nagyon sok sikert kívánok az elnökségükhöz. Szeretnék a rugalmaság témájára még egyszer visszatérni, mert az intenzív viták során, amelyeket ezekben a hetekben folytattunk, egy dolgot nem értek hiszen nagyon sok rugalmasságot tapasztalhattunk azokkal az államokkal szemben, amelyek hihető reformprogramokat határoztak el, és akik hihető konszolidációs programokat alakítottak ki, és akik eleve szavahihetőnek tűnnek. Tehát például Spanyolország három évet kapott arra, hogy a deficitjével kapcsolatos problémáját megoldja, de akkor nem értem, hogy egy részről rugalmasságot tanúsítsunk, de hát akkor gyakorlatilag mi változott azzal, azzal szemben, amit az elmúlt évek során tapasztalhattunk. Tehát ön növekedésről is beszélt, a növekedési motorról, a, melyben a reformok nagy szerepet játszanak, de a reformoknak még azért lesz szükségük egy kis időre, mire gyümölcsöt hoznak és ezért nagyon fontos, hogy potlagosan is tenni kell valamit, hogy a növekedést fokozzuk. Az olasz elnökségnek milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban? Hogyan szeretné a dolog érzékenységét egy kalap alá hozni? Tehát például tudjuk azt, hogy Franciaország infrastruktúrális beruházásokat kíván tenni, de vannak országok, például az öné vagy Spanyolország, ahol pedig fontosabb, hogy a hitelezést támogassa az állam, hogy a gazdaság motorja beindulhasson. Tehát mit kívánnak tenni ezen a téren? Még egy dolgot szeretnék megtudni, a kis és közepes vállalatok számára történő hitelezés serkentésével kapcsolatban van-e az, az olasz elnökségnek valamilyen javaslata? És még egy kérdés, a jelentéssel kapcsolatban, melynek jelentéstevője vagyok az, az átváltó árfolyamokkal kapcsolatban, az irányelvekkel kapcsolatos jelentéssel kapcsolatban, említeném és kérdezném, hogy az olasz elnökség számára prioritást képez ez a téma, mert hiszen vannak országok, mint például a Spanyolország is, az én országom, amely már megvalósította ezeket, ezt, a, ezt az irányelvet, ezeket a szabályozásokat. Sőt, akár Spanyolország tovább is ment, mint annál, mint amit a bizottság javasolt. Tehát kérdezném, hogy mennyire képezi ez prioritástárgyát az olasz elnökség számára. Köszönöm. Thank you, I hope. Köszönöm. Remélem, hogy minden kérdésére választ tudok adni, de lehet, hogy az utolsó témáját nem sikerült megfelelően értelmeznem. Általánosságban, hogy is fogalmazzak így, mi tehetünk rövid távon a kereslet tekintetében. Természetesen mindez nagyon fontos a reformok végrehajtása és az előnyök minél előbbi realizása között. A monetáris politika az övezetben és a monetáris politika a nem euróvezeti tagállamok között kapcsolódik egymáshoz. Az LKB e be is jelentette, hogy készen áll arra, hogy a monetáris politika területén akár új nem konvenciális eszközöket is hajlandó bevezetni. Ez rendkívül fontos. Ez az első reakció. Másodszorban abban a mértékben, amennyire az eszközök képesek aktiválni a befektetést, beruházást, ez gyakorlatilag rövid távon keresletet ösztönöz. Sajnálatos módon az utóbbi időkben gyengeség jeleit láttuk a kereslet területén az Európai Unió és az Euróvezet irányában, de a világ más területein is, ami gyengíti a globális keresleti trendeket. Természetesen a rövidtávú kereslet ösztönzés esetén ez befolyásolja a sikerességet. KKV támogatás. Nagyon sok ilyen eszköz van, de két általános elképzelést szeretnék megosztani önökkel, ennél konkrétabban most nem tudok reagálni. Az egyik, nagyon fontos, hogy a KKV-k hozzáférjenek a nem banki hitelekhez ez csak munkát lehet itt még elvégezni Európában és néhány konkrét területen. A nem banki hitelezés ösztönzése válság, vállalkozások számára, KKV-k számára is, hosszú távú befektetők lépjenek be a hitelpiacra. Ehhez például szabályozási változásokra is szükség van nemrég vezettük be ezeket Olaszországban, de hiszek abban, hogy ezt más országokra is ki lehet terjeszteni. Aztán, hogy az EKB által bevezetett, nemrég vezetett eszközök, amelyek a KKV-k értékpapírosítását ösztönzi, vagyis hogy hatékonyabban tudjanak hozzáférni a hitelekhez, ilyen szabályokat is bevezetett az LKB. Az utolsó téma felvetette a kérdést a bankdíjakra vonatkozó szabályokra vonatkozóan. Ezen most dolgozunk, úgyhogy meg tudom ígérni, hogy konkrét javaslatokkal fogunk előállni még az elnökség idején. Elnök, köszönöm. Most a szocialista frakciót hallgatjuk meg, Renate Szóru kollégát. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, miniszter úr. Olaszul teszem fel a kérdésemet. Nagyra értékeltem az ön bevezetőjét, nagyon egyértelműen fogalmazott, és így néhány témát jobban meg tudtunk érteni. Azzal kezdte, hogy azt mondta, hogy Európában magas a munkanélküliség szintje elfogadhatatlan, és ami fenyegeti az európai építkezést. Ezt követően arra emlékeztetett minket, hogy a növekedés az nem később jön, hanem a pénzügyi stabilitás és az adózási fenntarthatóság eredménye. Aztán beszámolt a három pillérről, amely körül a növekedést kell ösztönöznünk, ezekkel egyetértek. Viszont úgy tűnik, hogy valami hiányzik. Hiányzik az az erő, amire korábban is emlékeztetek, Renci elnök úr ebbe a parlamentbe is próbálta behozni ezt az erőt. Úgy érzem, hogy hiányzik az a lelkesedés, az az álom, hogy megfordítsuk a helyzetet. Nem hiszem, hogy a szabályokat mindenképpen tiszteletben kell tartani. Nem akarom, hogy még több szenvedés kapcsolódjon a szabályokhoz. Megfelelő módon kell értelmezni, akár szab- módosítani is kell a szabályokat, vagy pedig a végrehajtás idejét kell meghosszabbítani. A helyzet egyre nehezebb, egyre súlyosabb. Az integráció, európai integráció szempontjából. Az ön által felsorolt témák között a reformok fontosságára térnék rá, de azt is elmondta, hogy rövid távon akár negatív eredményeket is hozhatnak a reformok. Aztán említette a reform ösztönzőket. Valóban várhatunk reform ösztönző intézkedéseket? Ezek hosszú távon hoznak előnyöket, de fontos, hogy egész Európa számára előnyösek legyenek. Az európai szemeszter, végül ez az utolsó megjegyzésem tekintetében, elvárnám, hogy az olasz elnökség ennek aktív részese legyen. A Európai Tanács szintjén is sokszor említették ezt, hiszen nem csak gazdasági, hanem olyan paramétereket is lehetne alkalmazni, amelyek szociális indikátorok munkanélküliség szintjét mutatják. Végül számomra nagyon fontos téma a fiatalok és a képzési szint. Nem hiszem, hogy európai struktúrális reformot tudunk bevezetni anélkül, hogy a képzés szintjét emelnénk. A fiatalok már most is elkezdték fizetni a múlt hiteleit, de egyrészt a mi múltban elkövetett hibáinkért fizetnek, másrészt nem biztosítjuk számukra azt a forrás szem, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a felkészültségüket. Kutatás, innovációtól veszük el a pénzt, vállalkozási kedvük elől vesszük el a forrásokat. Ez egy harakiri. Európa azonnal kéne, hogy reagáljon erre. Grazie, in inglese. Köszönöm, angolul válaszolok. Different ami a különbséget illeti, Renci miniszterelnök úr és a pénzügyminiszter között erre nem térnék ki. Emlékeztetnék azonban valamire. Renci úr programja a struktúrális reformokra összpontosított, és a választások eredményei is elismerték ezt a programot. Tehát lehet, hogy félreértettem akkor ezeket az eredményeket, de én ezt olvastam ki belőlük és így értem a kormány feladatait is. De nem látok ellentmondást. A két dolog között. Én csak pénzügyminiszter vagyok, a miniszterelnök pedig a miniszterelnök. Tehát ami a tartalmi kérdéseket illeti, ez a előrelépés. Az utolsó pont, ez pedig nagyon-nagyon fontos, és teljes mértékben egyetértek ezzel. Az a tragédia, amelyel szemben állunk, nem csak a munkanélküliségre terjed ki az állandó folyamatos munkanélküliségre, hanem a fiatalok munkanélküliségre különösen. Azt gondolom, sokkal több dolgot kell tenni. Nagyon fontos döntéseket hozni a források megfelelő kialakításánál. Mind a ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében. Az ifjúsági garancia egy ilyen eszköz, nagyon fontos az oktatás és a készségek fejlesztése. Olasz eh, miniszterként teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az én országom súlyosan le van maradva, ami az oktatási célok elérését illeti. Ez a jelen szempontjából és a jövő szempontjából is tragédia. Sajnos vannak költségveti megszorítások, és a költségveti megszorításoknak az a feladata, hogy biztosítsuk, bármit teszünk, és ez fenntartható legyen a jövőre nézve. Tehát kemény döntéseket kell meghozni, az ifjúsági foglalkoztatás erősítés, az oktatás, a készségek erősítése a kormány agendájában előkerül helyen szerepelnek. A kormány azonban költségvetési megszorításokkal kell, hogy szembenézzen. Köszönöm. For the EPP, uh... a néppárti frakció nevében látom, hogy... Yes, colleague Niedermayer. Niedermayer kolléga két szót. Thank you very much. Uh, first of all, I... Köszönöm szépen. Először is nagyra értékelem a profil válaszait, amiket a kérdésekre ad. Két rövid kérdésem lenne. Az első, az ország specifikus ajánlásokra vonatkozik. Hazám esetében meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon magas szint, minőségi szintűek ezek, és magas, ugyanakkor a kormány nagyon kevésé tartja ezeket tiszteletben. Nem tudom, hogy az elnökség hogy tudna ösztönözni a, úgymond fogalmaznék nyitottabb reakciót a kormányok részéről. A másik kérdésem pedig, hogy a növekedési, stabilitási és növekedési paktumot, illetve a hármas és hatos csomagot hogy lehetne változtatni, és van-e lehetőség a szabályok változtatására, de nem jár -e, e ez a kormánykötvény piac újbali fragmentációjához? Thank you for your question. Uh... Köszönöm a kérdést. You, you, I, I understand that you are... Értem, hogy a kérdés általános, hogyan lehet javítani a politikai, szakpolitikai intézkedések végrehajtását. Az én elképzelésem nagyon egyszerű a tekintetben. Európa nemrég fontos változás, változtatásokat vezetett be a gazdasági kormányzás struktúrájában. Kettes csomag, hatos csomag, és a stabilitás és növekedési paktum finomítása, szabályozása. Véleményem szerint általános értékelés kell, hogy végezzünk. Elmondtam, hogy ez tartalmazza a fiskális stabilizációt és stabilitást a strukturális reformintézkedésekkel, és most tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet értékelni ország szintjén ország specifikus ajánlások tekintetében elvégzett feladatokat, illetve európai szinten is. Itt kettős agenda áll előttünk, ez egy tanulási folyamat az én értelmezésemben. Az olasz elnökség ambíciója az, hogy indítsunk el egy vitát a tekintetben, hogy hogyan lehet két témát értékelni. Az egyik, hogy önök hogy értékelik a nemzeti reform végrehajtást, itt már kezdünk néhány visszajelzést kapni, vannak már adataink, a reform végrehajtás intenzitása tekintetében egyes országokra vonatkozóan. És a másik pedig az általános eredmény. Itt biztos, hogy többet lehet tenni a végrehajtás szintjén. Nem könnyű a feladat, de elvégezhető. Egy olyan út, amit valójában én személyesen támogatnék, hogyha a peer review módszert jobban kihasználnánk ha megnéznénk jobban a végrehajtási jó gyakorlatokat. Másik téma, amit említett, hogy milyen mértékben jelent visszalépést a reform végrehajtás felügyelet, milyen mértékben vezethet újra fragmentációhoz, ha jól értettem a kérdést. Ez egy nagyon fontos téma, mert a fragmentációt a válság nagyon kellemetlen következményeként látjuk, és látjuk azt is, hogy lehet, hogy ez tovább folytatódik. Nem azért, mert még mindig válság idejét élnénk, hanem azért, mert az Európai Unió egy nagyon alacsony szintű növekedési fázisba került bele, vagy kerül bele, ahol csak néhány ország, nagyon kevés ország tud növekedés és munkahelyet generálni. Ez egy valós kockázat. Számomra ez azt jelenti, hogy erősebb ösztönzést kell adni, és akkor itt visszatérnek az elnökségi prioritásokra, mindazokat a témákat megvel valósítanunk, amiket említettem, mint prioritás. Mindezt előre bocsátva úgy gondolom, hogy az országspecifikus ajánlások értékelésének a módját lehet javítani, ahogy mondtam, de a következő szempontot is figyelembe kell venni. Amit egy ország tesz, az nem csak egy sor intézkedés bevezetése, hanem egy stratégia követése is. Az országstratégia nem csak azért működik, mert megfelelő intézkedéseket, idézőjelben megfelelő intézkedéseket vezet be az ország, hanem azért is, mert ezeket az eszközöket egymással összekapcsolja úgy, hogy egymást támogassák, erősítsék. Mondtam is erre egy példát, hogyha a közigazgatási reform erős, ez segít más reformok végrehajtásában. A reformcsomagot kell jobban kialakítani. A költségvetési hatásokat jobban meg kell érteni. Úgyhogy röviden fogalmazva, sok mindent megtehetünk. Van egy fontos téma, ami csak nemrég került be a vita témáik körébe. Mit tehetünk? a spilloverek végrehajtása vagy kihasználása tekintetében. Hogyha egy ország sikeres, egy strukturális, egy növekedési agenda tekintetében jobban tud növekedni, akkor a szomszédos országok és végül az összes európai tagállam számára ez előnyös. Ezt is figyelembe kell venni az értékelésnél, amikor arra azt értekeljük, hogy egy ország mit tesz hiszen nem csak az a lényeg, hogy az egyes tagországok jobban teljesítsenek, hanem hogy erősebb legyen, jobb legyen az európai szintű teljesítés. És itt is az integráció kihasználásának van egy bizonyos lehetősége. Meg kell vizsgálnunk, hogy a nemzeti szakpolitikák hogy hatnak egymásra, és hogyan lehet ezt a multiplikátor hatást kihasználni. Köszönöm, Udo Bullman, Szocialista Frakció. Äh, Köszönöm szépen, Padon elnök úrnak és rögtön hadd csatlakozzak a legutolsó szavaihoz, ugyanis 2007-2008 óta itt az Európai Parlamentben a bizottságtól és a tanácstól nagyon sok olyan beszédet hallottunk, nagyon sok elhangzott arról, amiből nekünk igazából az a benyomásunk keletkezett, hogy a dolgok mögött nincsen stratégia és gyakorlatilag mi azt gondoltuk, hogy milyen nagyszerű ez az euró, milyen nagyszerű, hogy a közös pénzünk az Európai Központi Banknak köszönhetően túlélte ezeket a viharokat, akkor is, hogyha a politikus gyakorlatilag ellenáll az eurozóna számára egy olyan stratégiát kialakítson, ami segítene, hogy visszataláljon a gazdasági potenciáljához. Tehát a kölcsönös függőségek kell kapcsolatban nagyon sokat beszéltünk, tehát hogy milyen kölcsönös függőségek vannak az európai népgazdaságok között, és hogyha erről beszélünk, akkor tudjuk, hogy egy európai makrogazdasági stratégia megalapozásán vagyunk és gyakorlatilag azt szeretném megkérdezni, hogy egy metodológiát illetően mi a véleménye, hiszen a, a 2020-as stratégiáról, agendáról beszélt, és elmondta azt, hogy milyen lehetőségek vannak európai szinten. A Lisszaboni stratégia ugyan megszületett, de nem fenntarthatóan ültették át a gyakorlatban. Mi lenne egy jobb metodológia az európai gazdasági politika számára, hogy ezt a valóban létező kölcsönös függőséges stratégiai előnyé tudja átalakítani. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos kérdést. Néhány példát tudok csak mondani. Először is vissza szeretnék térni, illetve vissza szeretnék térni strukturális intézkedések és a makrogazdasági intézkedések kérdésére, illetve köztük levő interakcióra. Már most is vannak a világon példák arra, amelyeknek eh, célja az, hogy jobban megértsük azt, hogy a strukturális politikák és a makrogazdasági stratégiák hogyan tudnának jobb eredményekre vezetni. Ennek legegyértelműbb példája, ami eszembe jut, a G20-as csoportosulás, ez egy gyakorlat úgymond nagyon különböző gazdasági struktúrákat kombinál, és van egy közös megközelítés, talán önök ezt ismerik, ezt minden bizonyal ismerik, ez a, az erőteljes gazdasági növekedés. Hogyan tudunk egy olyan konstellációt kialakítani a nemzeti gazdasági stratégiák érdekében olyan országban, amelyek, meg tagjai ennek? Tehát nagyon fontos a kollektív eredményeket alkalmazni. Erre a válasz az, hogy ezt meg tudjuk tenni, ki tudjuk alakítani technikai szinten, és politikai szinten pedig el tudjuk érni azt, hogy az országok eltökéljék magukat emellett. Tehát igenis vannak módozatok, ahogy ezt meg lehet valósítani. Technikai szempontból is megvalósítható területről van szó, hiszen a reformok hatását már most is tudjuk mérni, és ezt a mérést tanuljuk, vagy hiszünk a számadatokban, vagy nem. De azt gondolom, hogy igenis jobban tudunk majd integrált és kollaboratív politikákat kialakítani. Feltett egy kérdést az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az Európa 2020-as stratégia, amelyen a bizottság már most is dolgozik, úgy érzem, hogy a legfőbb ötleteket jobban ki lehet domborítani, és itt van egy pont, amire felhívnám a figyelmet. Azt gondolom, hogy jobban meg kell értenünk a kapcsolatot széleskörű célok között, a környezetvédelem, inkluzió között, stb. és az eszközök között. Meg kell állapodnunk abban, hogy mit akarunk elérni. Viszont még nem tudjuk, hogy hogyan, hogyan jutunk el a célig. Lehet, hogy ez technikai problémának tűnik elsőre, de nem technikai problémáról van szó, hanem a politikai eltökéltségről, hogy valaki hajlandó legyen -e használni a rendelkezésre álló eszközöket. Ehhez speciális pontokra is ki kéne még eh, térni, de azt gondolom, hogy általános választ akkor így most adtam. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Maletics kolléga a néppárt képviseletében. Hello, good day. Thank you, Mr. Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök úr és köszönöm Padán úrnak, hogy készen állt erre a mai eszmecserére. Az intelligens fiskális konszolidációra szeretnék rátérni. Az erre vonatkozó ajánlások egyértelműek, és Ugye nem szabad növelni az adókat, hiszen ez növeli a munkaerőköltségét, ne csökkentsék a tőkebefektetést, a fejlesztési projekteket, ne csökkentsük a oktatási, tudományos, innovációs befektetéseket, ne lassodjuk a alapok, a tőkef használás szintjét. Nagyon sok ország és nagyon sok eset azt mutatja, hogy a kormányok pontosan itt vezetnek be, ilyen költségeknél vezetnek be csökkentéseket, azért, hogy a deficit célokat teljesíteni tudják. Hogyan lehet ezt leállítani? Van -e erre vonatkozó szándékuk, és ha igen, akkor hogyan? arra, hogy az intelligens fiskális konszolidációt a tagállamok valóban végrehajtsák, és hogy ne csak a fiskális célokra koncentráljanak. Köszönöm szépen, ez is egy nagyon ösztönző kérdés. Megfelelően említi az adók és a kiadások, illetve ezek csökkentésének a kérdését a fiskális konszolidáció idején. Ahogy ön is mondta, az adók esetében van egy költségvetési neutrális adóváltoztatási vagy adókiváltási művelet, ami az a jár, hogy az adónyomást csökkenteni lehet, vagy meg lehet szüntetni a növekedési tényezők tekintetében, konkrétan a foglalkoztatásra vonatkozik ez, és a vállalkozás és befektetési intézkedéseket is megfelelően lehet alakítani. Ez megoldható. Véleményem szerint itt nem csak költségvetési intézkedés, hanem strukturális intézkedésről is szó van. Valójában gondolom ismerik azt a tényt, hogy az Eurogroup mostanában vizsgálja, hogy az adó csökkentési célokat a az euróövezeti tagállamok hogy hagyják végre, ez az első feladatunk, és úgy gondolom ez rendkívül hasznos, hiszen pontosan azt a kapcsolatot vizsgáljuk, ami fönnáll a strukturális költségvetési intézkedések között makroekonomiai területen, és ez a cél, ez az út a célunk. A kiadásokkal kapcsolatban nagyon fontos és fájdalmas témát említett, ha erős a nyomás az országokon, hogy konszolidálják a közkiadási profiljukat, és olyan nyomás alatt állnak az országok, hogy ezt gyorsan valósítsák meg, akkor azokat a, azokon a területeken fognak csökkentést bevezetni, amelyek negatív hatással járhatnak. Hogyan tudunk ezzel megküzdeni? specifikusan kell fogalmazni, de van egy olyan általános téma, amit az önmegjegyzése alapján is megemlítenék, ez egyszerű. Nagyon fontos az időprofil, hogy a fiskális konszolidációt mennyi idő alatt hagyja végre egy ország. Másfajta a konszolidációs nyomás attól függően, hogy milyen az időkorlát. Ugye értem, hogy a rövid, hosszú, közép és hosszú távú oktatási befektetés csökkentése, a hosszú távú növekedés meg szűnik, ez teljesen egyértelmű, rendkívül sok adat támasztja ezt alá. Ez megint azt jelenti, hogy a rövid távú fiskális konszolidációs előnyöket össze kell egyeztetni a hosszú távú költségekkel, vagy a hosszú távú árával ezeknek az intézkedéseknek. Ez egy olyan téma, amire nagy, nagyobb figyelmet kellene fordítanunk. A közelmúltban Európában, de más területeken is sok ország a fiskális konszulációval rövid távú korlátok között kívánt megküzdeni a piaci nyomás miatt. És itt említenék még egy gondolatot, ami egyetemnek tűnhet. Az országoknak el kell kerülnie, hogy erős piaci nyomás alá kerüljenek. Pont ezért fontos, folyamatosan értékelni a fiskális fenntarthatóságot. Ha csökkenteni tudja valaki a kiadást, de ezt nem nyomás alatt teszi, akkor jobban ki lehet választani, hogy mely elemeknél vezessük be a csökkentést. Itt is ugye hosszú távon is kell gondolkodni, és amennyire lehet, fenntartható közkiadási helyzetet kell kialakítani, hogy a piaci nyomás semmi ilyen helyzetben ne fordulhasson elő. Ez lenne az ideális. Köszönöm, Doc képviselő a szocialista frakció nevében. Köszönjük szépen, hogy eljött a frakciónkba. Kérdésem, a lakhatás témájára ki az ország, ország specifikus ajánlásokra, a szemeszter eljárása, illetve ami a struktúrális reformokat általában véve illeti. Ön említette a bizonyítékokat megjegyzésében, ami a lakhatást illeti, ezek a kérdések vezethetnek nem hatékony allokációhoz, illetve munkaerőpiaci ingadozásokhoz. Ön említette a gazdasági válságot, ennek meghosszabbodását, mint okot a lakhatáshoz kapcsolódó kérdéseket csak néhány ország specifikus ajánlásban említik. Véleményem szerint nem kiegyensúlyozott módon. Két kérdésem van. A szociális lakhatásokra vonatkozik, a második pedig a vagyonadóra. A szociális lakhatás kérdése hatékonyabb lehet, mint a bizonyos esetekben magán cégek által kialakított lakhatás, és jobban biztosíthatja a vérbevevő biztonságát. A szociális lakhatásnak a család bevételét is tükröznie kell. Természetesen olyan a helyzetben, amikor nincs elég szociális lakás, akkor nagyon fontos célzottan kezelni a kérdést, de azzal, ha racionális eh, módon közelítjük meg ezt, akkor a másik oldalon a többi témát is meg kell világítani. Ami bizottságot illeti, nagyon fontos, hogy elismerje a bizottság, hogy bizonyos feltételek mellett a szociális lakhatás hozzájárulhat a hatékonysághoz és a fenntartható növekedéshez. Bizonyos ajánlások kitérnek a lakhatás megadóztatására, az adóztatás beli egyensúly elmozdítása, az Egyesült Királyságban megpróbálják a lakatási piacon az egyensúlyt helyreállítani, és tudom, hogy a bizottság és az Egyesült Királyság kormánya nem értek el egyet ebben a kérdésben. Az Egyesült Királyság jelenleg eh, nagyértékű adót szeretne kivetni tulajdonokra, ez pedig ellentmondásos kérdés. Bizonyos eh, lakatásokat eh, kihasználták a tengeren túl befektetők, ahelyett, hogy ez a olyan emberekhez jutott volna, akiknek szükségük van lakásra. Bizonyos kormányok megpróbálnak intézkedéseket meghozni, annak érdekében, hogy az adóztatás hatékonyabb legyen, különösen amikor a tulajdonról van szó, de lesznek vesztesei is ennek a folyamatnak, nem csak nyertesei. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagyon érdekes kérdést. Először is teljes mértékben egyetértek az az általános ponttal, hogy a lakhatás kérdés egy több dimenzionális jelenség, amely a mobilitással, munkaerő mobilitással, pénzügyi befektetésekkel is összefüggésben áll, illetve instabilitással, a buborékok kialakításával, ami a kétfetyelés kérdést illeti. Csak általános választ tudok adni. Azt gondolom, hogy a szociális lakhatást nem maradéknak, maradványnak kell tekinteni. Tehát én egyetértek önnel abban, hogy az ösztönzők kialakítása, a több szociális lakás kialakításához hat, hatékony lehet és kedvező. Hogyha ezt középtávon megfelelő összefüggésbe helyezzük, akkor ez feltétlenül így van ha valaki nyomás alatt van, akkor ez nem valósítható meg, illetve a források allokálását, illetve ha nyomás alatt van valaki, akkor nem lehet jó döntést hozni. Tehát ebben egyetértek önnel. A házak megadóztatásának vannak következményei két dologra nézve is. Egyrészt annak kapcsán, hogy hogyan lehet stimulálni a keresletet, tehát itt az ingatlan adóra is gondolok, a földterületek meg a földhasználati mechanizmus kialakítására, és azt gondolom, hogy nem csak országspecifikus, hanem helyi szinten is specifikus lehet. Ezen kívül felmerül egy további kérdés, és én ezzel korábban foglalkoztam már közvetett módon. A vagyon megadóztatása eh, és nagyon fontos kérdés, hiszen a házak, a lakások a vagyon részét képezik. Ha pedig meg kell adóztatni ezt a területet, akkor nagyon fontos, hogy inkább a vagyont adóztassuk, ne a munkát. Tehát ennek van egy másik dimenziója. Ön említette, hogy számos komponense van mindennek. Rövid a válaszom, elnézést kérek ezért támogatom azt, hogy az ország specifikus ajánlásokban erre jobban ki kéne térni. Köszönöm. Köszönöm. Elizabeth Gardini, a néppárti frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Egy kicsit fájdalmas megjegyzésem lenne. Ön nagyon helyesen általános szinten fogalmaz. Az olasz fél év július elsőjével kezdődött, meg kell, hogy mondjam, konkrétabb dolgokat vártam volna. Már csak azért is, mert a ma reggeli újságokban azt olvastuk, hogy például a Bundesbank Németországot egy stagnáló országnak tekinti, hát akkor mi lesz a mi megszorítási intézkedésünkkel, hiszen amikor a mozdony leáll, és azért áll le legalábbis, én ezt így értelmezem, és a szakértők ezt magyarázzák, hogy az exportálók a orosz válság miatt, a erős erő miatt Európában válságban vannak, és ugye az erős erő miatt nem elég versenyképességek az exportálók. Az export csökken, a szakértők mindig azt mondják, hogy globális szinten is csökken, mert Kína és az Egyesült Államok is fékezési időszakát éljék. Hát mi valami erős dolgot várnánk, valami olyat, ami lehetőséget ad a bolgárok, európai polgárok számára, hogy valóban újra láthassanak egy célt, egy elérhető célt, kézzelfogható célt maguk előtt. Ő nagyon helyesen azt mondja, hogy itt ugye többszörös függésben állunk, a nemzeti gazdaságok függenek több faktortól, több tényezőtől. Hogyha a hazámat nézem, és akkor most az olasz miniszter úrnak konkrétan ezt a kérdést tenném fel. Látva a kormány szándékai programját, kiadások tekintetében erősen aggódunk amiatt, hogy nincs fedezet, ezért össze valami történni fog. Hát sokat beszélnek erről, de egyértelmű válaszokat nem kapunk erről. Most a spending review-tól függetlenül. Hogyan fognak ezek az olasz számítások megoldódni. A Bundesbank bejelentése alapján is azt kérdezném, hogy nem kellene konkrét intézkedéseket hozni, hogy azonnal lépjünk, azonnal cselekedjünk? Ő nagyon jól beszél, elméletekről beszél, elmondja, hogy hogyan, meg hogyan lehet elérni, meg hogyan, de ez a hogyan szerintem inkább a mi kellene, hogy legyen. Konkrét választ kérek, mert egyébként az a benyomásunk, hogy nem hat ránk a valóság, és a polgáraink ezt mondják nekünk folyamatosan. Thank you for your question. Köszönöm a kérdést. Két választ adnék. Az egyiket az ECOFIN elnökség nevében csak meg tudom erősíteni, amit mondott, hogy a makrogazdasági kép az kellemetlen. Ugye Németország az egyik legerősebb erővezeti ország a válság ellenére. Hogyha ilyen bejelentéseket tesznek, az egy kicsit a vészharang megkongatását is jelenti. A gyengeség jobban terjed időben és térben, mint ahogy ezt hat hónap alá ezelőtt vártuk. Mit kell tenni? Természetesen ez a nemzeti kormányoktól függők döntenek, és az ECAFIN szerepe egy keretet biztosítani, amelyen belül a komplementaritást jobban lehet értelmezni. Össze fogjuk megtárgyalni az intézkedéseket, és fontos értékelési elemként figyelembe fogjuk ezt is venni. És most pedig olasz pénzügyminiszterként reagálnék. Mit lehet tenni Hat fogalmazok egyértelműen. Olaszországban alacsony a növekedés, magas az szint. Ezekből a tényekből kell kiindulni, bármi is történik. 15-20 év óta ez a helyzet és ezen a, keretek, ezen a kereten belül a kormány stratégia két elemet kombinált eddig. Az egyik, ami szerintem egy agresszív, erős struktúrális reformpolitika, amit rövid távú intézkedésekkel kombinál a kormány. Ezt most azért mondom, mert sokan nem feltétlenül ismerik Olaszországot annyira mérehatóan. A közepes jövedelmű családokra vonatkozó alacsonyabb adókról van szó, illetve a kereskedelmi hitelek vállalkozási felhasználásának ösztönzési eszközeiről is szó van. Természetesen még többet is lehet tenni, de a magasan eladósodott országok számára megfelelő pénzügyi keret kialakítása rendkívül fontos. Úgyhogy próbáljuk a rövid és középtávon a növekedés ösztönzéket összeegyeztetni az adósság fenntarthatóság szempontjával is. Köszönöm. Pervans Beres, Szocialista Frakció. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Ekofén elnök úr, köszönjük szépen az előadását. Európai Unió történelmének egy olyan pontján veszik ezt az elnökséget, mikor nagyon fontos közös reformokat kell megvalósítani, mindegy, hogy a kettes csomagról, a hatos csomagról van szó, vagy az európai szemeszterről. És a ciklus elején látjuk azt, hogy a beruházás kérdése nagyon fontos kérdésé válik, féleképpen is fel lehet tenni ezt a kérdést. Ami foglalkoztat eh, bennünket parlamenti képviselőként, az az, hogy minden tagország megvalósít a megfelelő beruházási szintet, illetve hogyan lehet globális stratégiát kialakítani az EU-ban, azért, hogy a 2020-as stratégia céljait elérjük. Elhangzott egy olyan szlogan, hogy nagyon fontos elindítani a gazdasági növekedést. Tehát erről a stratégiáról szeretnék kérdezni. Nem arról van, van csak szó, hogy szükség van a beruházásokra. Ez minden tagországban érzékelhető, még azokban is, ahol a gazdasági növekedés megfelelő. Juncker egy beruházási stratégiára tett javaslatot 300 milliárd euró értékben az állami szféra és a magánszféra összefogásával, viszont vannak aggályok, hogy ez csak vágy marad, és azok a javaslatok, amelyek előttünk vannak, tulajdonképpen a klasszikus eszközöket vették be, amelyel a piacot kiaknáztok. Például, amikor az Európai Beruházási Bankról beszélek, Többet is várhatnánk, azt gondolom, és felmerül a kérdés, hogy nem kéne olyan eszközök, finanszírozás eszközök felé mozdulni, amik innovatívabbak, és ezzel azokat a megtakarításokat mobilizálhatnánk, amiket rosszul használtak fel az európaiak. Illetve, hogy ez jelenti -e azt, hogy a vitát meg kell nyitni az európai tárnás következtetésein túlmenően is a beruházási tervekről, amikor az államadóság kiszámításán gondolkodunk. Válasz, köszönöm szépen. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy köszönöm, hogy felvetette a kérdést. A struktúrális reformok kulcsfontosságok, de nem az egyetlen elem az intézkedések között, amely javaslatot teszünk. A beruházás legalább ugyanennyire fontos számos ok miatt, amit már korábban említettem hiszen ezek a munkaerőt támogatják rövid távon az innováció bevezetéséhez is eszköz. Mit tehetünk a beruházások erősítése érdekében? A finanszírozás kulcsfontosságú elememben, de nem az egyetlen elem, és ön helyesen mondta azt, hogy a nyilatkozatokon túl mit várhatunk intézkedésként azt gondolom, hogy itt eh, a magánberuházásoknak és az emberuházásoknak is feladata van. Először is vannak olyan területek, ahol nem valósul meg megfelelően a magánbefektetés, hiszen eh, a magánbefektető nem lát ebben elég eh, jövőbe mutató mm, perspektívát. Ami a forrásokat illeti, nagyon fontos az állami beavatkozás, ami az Európai Beruházási Bankot, illetve az ő szerepük is előjön itt, illetve egyéb nemzeti intézmények szerepe. Nagyon fontos az európai beruházási projekteket, amelyeket magánélet állami forrásokból finanszíroznak, ezeket nagyon fontos összekapcsolni a közös európai célokkal. Itt pedig arra gondolok, hogy az európai 2020-as stratégiai céljait is meg kell valósítani, szerepelnek ezek a célok. Második pont a beruházások kérdése. Nagyon gyakran hallom azt a vitát, amely arra tér ki, hogy most a forrásokról kell levitázni, vagy a projektekről. Az válaszom naív, mindkettő lenne a válasz vannak jó projektek, és nincs megfelelő forrás. Más országokban viszont vannak fel nem használt források, mert eh, nincs elég jó projekt. Tehát nagyon fontos mobilizálni az állami és a magánszektort és a projektek érdekében, tehát sokkal erőteljesebb kezdeményezésre van szükség az állami szektor részéről és a saját országomat is Tehát Nagyon fontos, hogy jobban használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat. Tehát itt egy struktúrális kihívást látok, nagyon fontos, projektek finanszírozása szempontjából. És azt gondolom, hogy e, akár kiderülhet az is, hogy sokkal e, több pénz áll rendelkezésre, mint amennyire szükségünk van. Második válaszom, a magánberuházások honnét jönnek? finanszírozásból, a keresletből, tehát megtanultuk a válságból azt is, hogy ez nagy mértékben hosszú távú horizont felméréséből is adódhat, amit a magáncégek végeznek. Hogyha a politikai környezet bizonytalan, nem stabil, akkor nem lesz beruházás, függetlenül attól, hogy rendelkezésre áll a likviditás. Az USA ezt megfelelően demonstrálta, Európában nagyon fontos a hosszú távú keretek kialakítása a jobb beláthatóság érdekében, és ebben az esetben biztosak lehetünk, hogy a magánberuházások is megvalósulnak. Köszönöm, e Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Padoan miniszter úr, Renzi miniszterelnök úr, amikor a parlament előtt beszélt két héttel ezelőtt, akkor hangsúlyozta a több rugalmaság szükségességét a fiskális Európai Uniós keret alkalmazása, végrehajtása során. Én ezt úgy értelmezem, hogy nem a szabályok megkérdőjelezéséről van szó, hanem a szabályok végrehajtásának rugalmasabb módját hangsúlyozta. Szeretném, ha pontosítaná, hogy konkrétabban ez mit jelent. És egy példát, ha említsek, az olaszországi államadóságot, ugye ez nagyon magas szintű, több mint a GDP 130%-a, ha jól tudom. A fiskális szabályok alapján a 60%-ot, ha meghaladja ez a szint, akkor 20 év alatt kell, hogy lecsökkentsék ezek az adott tagállamok ezt a szintet egy megadott szintre. A kérdésem Olaszország, hogy tudja párhuzamosan megoldani azt, hogy tiszteletben tartja a szabályokat, de rugalmasságot is bevezet, ami viszont ugye könnyítené ezt a nagyon jelentős elvárást, vagyis az adósági szintet évente a GDP több mint 3%-os szintjével kellene csökkenteni egy 20 éves táblatban. Hogyan lehet összeegyeztetni az ön által néhány perccel ezelőtt említett bizonyos termelékeny területekre történő több befektetés között, ami ugye a GDP-t potenciálisan növeli a jövőben, és a fiskális intézkedéseket. Köszönöm akkor most újra úgy gondolom, hogy föl kell vennem olaszországi pénzügyminiszteri kalapomat, hogy választ adjak a kérdésére egy általános megjegyzés először is. Amikor a rugalmasságot említettem, akkor két konkrét területre gondoltam. Struktúrális reformok területére, itt már szerepel is a rugalmasság, a az országok értékelése és az ország specifikus ajánlások területén. A másik pedig az adózási pozíció értékelése. Hát itt két dolgot mondanék, de ezeket már említettem. Először is a struktúrális reformokhoz időre van szükség, hogy teljes előnyüket felmutassák. A másik megjegyzésem, hogy amikor a makrogazdasági környezet előnytelen, alanyos, alacsony a valós és nominális növekedés, akkor különösen érzékeny ez a bizonyos dinamizmus. Mi van azok az országokkal, mint például Olaszország, ahol alacsony a növekedés, nagyon alacsony a növekedés és nagyon magas az adósság? Milyenek az oka? Erre a válaszom az, hogy az ok a növekedés strukturális akadályaiban jelölhető meg, amelyek akkumulálódtak az elmúlt két évtizedben. Hogyha például Olaszország esetében megnézzük a adatokat, akkor mindig is alacsony volt a növekedés, és a termelékenység csökken. Ez egy hosszú távú strukturális probléma, nem egy rövid távú probléma. És hosszú távú strukturális reformokat kell végrehajtani. Bízom abban, hogy mindez erősebben fogja összönözni a növekedést, még az elvárásainknál is. És ha ez bekövetkezik, akkor így lehet kilépni a adósság problémából. És így egy erős dinamizmust, dinamikát lehet kialakítani. A beruházás rendkívül fontos kérdés, de én ilyenkor mindig magánberuházásra gondolok. Bízom abban, hogy beruházási források rendelkezésre fognak állni, hogyha a beruházás ösztönzés hatékony. És a kormány ezen a területen nem csak a struktúrális reformok témájában lép, hanem specifikus intézkedéseket is bevezet, amelyek lehet, hogy nem jelennek meg az újságok címlapján, mert ezek unalmasak, nehéz megérteni ezeket, de a szabályozási egyszerűsítés, a KKV ösztönzése, és mindaz, ami már eddig is bevezetésre került, illetve nagyon sok lépés még előttünk áll, ezeket tervezzük. Ezért a sikeres struktúrális reformok és a több magáncéges beruházás együttesen szerintem meg fogja tudni oldani ezt a dilemmát. Köszönöm, Alde képviseletében Szilvi Gulár. Köszönöm elnök úr, hogy eljött ma a szakbizottságunkhoz, és üdvözlöm minden jót kívánok az olasz elnökségnek, francia folyattatom. Nagyon sok minden elhangzott a beruházással, befektetéssel kapcsolatban. Juncker elnök úr a programja keretei között azt mondta, hogy az euróövezet külső képviseletére vonatkozóan vannak tervei. Az olasz elnökség támogatja ezt, a szerződés 138-as cikkének a végrehajtása területén. A bizottság ugye javaslatokkal állhat elő az országok számára ezen cikk alapján. Nem gondolják-e azt, hogy ez egy jó eszköz lenne arra, hogy a polgároknak jobban meg lehet magyarázni az ERO okát? Az utóbbi időben a pénzügyi válságból való kilépés során elveszett a bizalom az Euróban. Juncker úr a beiktatása során erősen hangsúlyozta ezt az aspektust. Köszönöm, hogy föltette ezt a kérdést. Az IMF-es időkre tudok így visszatekinteni, amikor igazgatósági tagként mindig is javasoltam, hogy legyen egy egységes euróvezeti képviselet. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a külső pozíciót erősíteni az erőévezet számára, hanem az IMF-et is erősíteni, hiszen így lehetőség lenne más országok számára is egy kiegyensúlyozottabb igazgatósági szabályozásra. A hivatalosan Olaszország, mint soros elnökség nem vette be a programba ezt, de természetesen én, mint olasz pénzügyminiszter ösztönözni fogom, hogy komoly vitát folytassunk ennek a megvalósítására. Ugye nagyon jól tudják, hogy ez egy bonyolult folyamat, újra kell tervezni az igazgatosság megosztását, vagy fölállása struktúráját. Nagyon fontosnak tartom ezt, és az erről övezett egyre jobban a válságból egy stabilabb fázisra tér át. Hogyha erős a külső képviselet, az erősíteni a globális kormányzást is. És erősebb globális kormányzásra van szükség, ez egyértelmű a G20-ak keretei között is erős európai pozícióra van szükség. Jobban lehetne így kezelni a jövőbeni kiegyensúlyozatlanságokat, amelyek ugye bármikor bekövetkezhetnek. Továbbá valószínűleg könnyebb lesz a jövőben a válságkezelés, attól tartok, hogy ilyen is még elő fog fordulni. Úgyhogy röviden ennyit válaszolnék a kérdésére. Úgy gondolom, hogy ez egy követendő út. Hivatalosan ez nem hangzott el, de én személyesen ezt támogatni fogom. Thank you. Köszönöm. Az utolsó kérdése van még időnk. Kurcelino úr, szociálista frakció. Sí, buongiorno. Jó napot kívánok! A következő kérdést szeretném föltenni. Az elmúlt hetekben folyamatos vitát folytattunk egészen a Juncker úr, a bizottság új elnökének megszavazásáig elhangzott a 300 milliárdos közkiadás az új közösségi források programjába illeszkedik ez be, ugye aktív állandó forrásokról van szó. Ez lehetőséget nyújt-e arra, hogy akár a bizottsággal egyeztetjük a stabilitási paktum keretén belül az európai projekt finanszírozásának a fölosztását az egyes tagállamok között azért, hogy ezt a stabilitási paktum ne befolyásolja, főleg az egyes tagállami társfinanszírozásra gondolok. Hatalmas ez a téma, és hazámat mindenképpen érinti, hiszen sokszor nehezen végezzük el a programozást, a projektkészítést, sokszor a végrehajtást is. Ön ezt egy kérdésre adott válaszában is említette. De a társfinanszírozás alkalmazása, ez egy hatalmas téma, és sokszor uh, hatam, nagy rendelkezés álló forrásokat nem tudunk felhasználni. El tudnánk képzelni egy ellenőrzési folyamatot a következő hónapokban, akár egy ilyen kényes témában is? There are two issues there. Itt két kérdés merül fel. Az egyik európai jellegű, a másik pedig Olaszországhoz kapcsolódik. Az első pont. Azt mondanám, hogy én örülnék annak, hogy a struktúrális alapokra gondolunk és forrásokra, akkor átgondolnám azokat a területeket, amelyekre ezt fordítjuk. A munkahely teremtése növekedés kell, hogy hangsúlyt kapjanak. Ezek kulcsfontosságú prioritások az olasz elnökség szempontjából. Hát én örülnék egy olyan eszmecserének, amely arról szól, hogy, hogy a forrásokat mire allokáljuk. Pontosan egy stratégiát kialakítani, amely az olasz kérdést illeti, és akkor itt olasz miniszterként válaszolok. Ön jól ismeri ezt a témát, de nem biztos, hogy mindenkire igaz ez. Itt a teremben a belső stabilitási paktum létezik Olaszországban, ez egy megállapodás a kormány és a regionális önkormányzatok között arról, hogy mik a kiadás limitjei, és nagyon fontos hozzájárulniuk az általános fiskális célok megvalósításához. Úgy tűnik, hogy ez egy nem hatékony rendszer, kiderült róla Kosszolin úr más kérdéseket is említett még, és ez ide kapcsolódik vissza. Tehát vannak korlátai a strukturális alapok használatának, amelyek Európából Olaszországhoz kerülnek. Ez csak az egyik aspektus. A kormány most azt vizsgálja, hogy hogyan lehet átalakítani a belső fiskális keretet, A fiskális fegyelem fenntartása nagyon fontos eh, regionális szinten, lokális szinten, az önkormányzatok szintjén. Nagyon fontos az általános forrásokat, beleértve az európai forrásokat is jobban használni, és van egy további aspektus, ez pedig ahhoz kapcsolódik, amit korábban említettem. Nagyon sok helyzetben nem az a probléma, hogy legyen elég forrás, hanem az a probléma, hogy nincs elég, elég uh, projekt hatékonynak tűnő projekt, amelyekre ezeket a forrásokat megfelelően el lehetne költeni. Én azt Olaszországról is el tudom mondani, vannak olyan országok, amelyek sokkal többet tehetnének a projektek kialakítását illetően, mielőtt még finanszírozást kérnek rájuk. Azt gondolom, itt még sok mindent lehetne tenni, tehát itt van két olyan terület, amelyről azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vita tovább lépjen a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk az ülésnek ezt a részét. Köszönöm szépen, hogy eljött elnök úr. Köszönöm Pádán elnök úr az eszmecserét. Azt gondolom, hogy kitűnő kérdések hangzottak el, nagyon érdekes válaszok is. Elégedettek lehetünk a mai vitával. A szakbizottságunk az elkövetkezendő hónapokban dolgozik majd még olyan témákon, amelyekről ma szó volt. Éves jelentést fogunk kérde- készíteni a szemeszter folyamatról, illetve jelentést készítünk a gazdasági kormányzási intézkedésekről készült felmérésről is. Ezt a felmérést várjuk a bizottságtól. A bizottságunk aktívan szeretne ebbe a vitába bekapcsolódni. Várjuk a gyümölcsöző együttműködést az olasz elnökséggel, jogalkotási területeken is, és várjuk a következő találkozást önnel a következő gazdasági párbeszédet a szemeszter végén. Köszönjük szépen, miniszter úr! Kollégák, azt gondolom, hogy folytathatjuk az ülést. A következő napi rendi pont az egységes szanálási testület a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv, a bizottság ismertetője. Én inkább a megfelelő jogi definíciót szeretném használni, és nem annyira a második szintés, szintű intézkedések kifejezést. Üdvözölni szeretném a bizottság képviselőjét körünkben, illetve a bizottság képviselőtől tájékoztatást szeretnének adni a piaci főigazgatósággal folytatott együttműködésről, ezen intézkedések előkészítéséről, illetve az egységes szanálási alap kialakításáról, valamint az egységes szanálási mechanizmus létrehozásáról. Ez az informális együttműködés keretében valósul meg, ezt nagyon üdvözlöm az Ekonszak Bizottság és a Piaci Főigazgatóság között a delegált e, és a jogi aktusok keretében. A folyamat értelmében, amint ezeket az intézkedéseket formálisan elfogadjuk, a parlamentnek és a tanácsnak három hónapja lesz, és e, a parlament ellenezheti ennek hatályba lépését. De természetesen mindez azt jelzi, hogy nagyon fontos az informális együttműködés már azelőtt a bizottsággal, mielőtt a jogi aktus hivatalosan elfogadásra kerül. Nagyon fontos lehetőséget biztosítani a parlamentnek arra, hogy nézeteit kifejtse ezekről a kérdésekről az elfogadás előtt. Örülök annak, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy havonta szakbizottsági szinten egy széleskörű vitára lesz lehetőség ezekről az intézkedésekről, a delegált jogi aktusokról. Oliver Gerversennek adok szót, ő főigazgató helyettese a piaci főigazgatóságnak, kérem tartsa meg előadását, kérem mutassa be ezeket az intézkedéseket, kb. 15 percig fog szólni, és utána a, az SRM e, és a BRRD tárgyaló csapat tagjai kapnak szót. Ezek után kérdések feltételére lesz lehetősége a többi képviselőnek is. Gerszán úr, öné a szó. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, uh, Emi... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők. Először is beszeretnék számolni arról, hogy hol tartunk, a hozzájárulások a BRRD-k, illetve az SRM kapcsán, valamint az Egységes Tanálási Bord létrehozása kapcsán az SRM irányelvet aláírtuk, és július végén tesszük közé, augusztus végével lép ez határba, és január 20 15-éig kell megvalósítani. Tehát a szükséges BRD intézkedések második szintű megvalósítása nagyon fontos január 25 éig Elnök úr említette, hogy itt nagyon érdekes feladatról van szó. A hozzájárulások kiszámításánál Mindezt figyelembe kell venni a BRRD keretében, illetve nagyon fontos az SRM megfelelő megvalósítás. Az SRM értelmében a bizottságnak a brrd eh, alapján delegált jogi aktust kell bemutatni, a javaslatot kell tenni a tanácsnak, megvalósítása alapuló aktus keretében, és a bizottság szeptember végéig tervezi ezt a javaslatot kialakítani a kollégiumban. a csomagról. Trialoguson sikerült megállapodni március 20-án. Nagyon fontos a teljes e, összhangot biztosítani a két szöveg között. Szeretnék néhány szót szólni, visszatérve az önbevezető bevezető gondolataira, a jó együttműködésről, az EKON titkárság és a bizottság között. A titkárság részt vett az összes munkacsoporti ülésen, ahol szó volt a két szöveg megfogalmazásáról, és nagyon örülünk ennek a gyümölcsöző együttműködésnek a parlamente, illetve az önök szakértővel folytatott egyeztetéseknek a szakértői csoport alkalommal találkozott májusban, júniusban és júliusban Holnap is lesz egy ülésünk, és az utolsóra majd július 30-án kerül a bizottság szolgálatai. Számos opciós anyagról beszéltek szakértőkkel, illetve jogi aktusok szövegtervezetéről, és célunk, amint említettem, az, hogy július végéig a jogi aktus finalizáljuk, és biztosítsuk azt, hogy ezzel a fordítások elkészülhessenek szeptember végéig. A bizottság szolgálatai adatokat kaptak a tagországoktól azért, hogy meg tudják állapítani a hozzájárulások szükséges mértékét a szalálási alapba, mind az SRM, mind a BRD eh, keretében. Egyelőre nem vagyunk elégedettek az adatok eh, kapcsán, hiszen ezek még nem teszik lehetővé a teljes kiszámítást. Együtt működünk, a bizottság közös kutatóközpontjával létrehoztunk kapcsolatokat a, az Európai Beruházási Bankkal, illetve az Európai Banki Hatósággal, annak érdekében, hogy metodológiai kérdésekben megállapodjunk. Ezen kívül online konzultációra is sok került, és körülbelül 3000 válasz érkezett be a kérdésekre, jelenleg pedig finalizáljuk a válaszokat. Végső készítünk majd az online konzultációs folyamatról, és a holnapi szakértői csoportban erről is szó lesz. A szakértői csoportban a vita előzetes végkövetkezetések kialakítására tett lehetőséget, illetve az általános megközelítés megfogalmazására a továbbiakat illetően. Az első az lányosság elve, nagyon gyakran a kisbankokra vonatkoztatják ezt, általános megállapodás van arról, hogy nagyon fontos speciális kezelést kialakítani a kisbankok esetében az ő helyzetük elismerése kapcsán, viszont nagyon fontos, hogy ennek ne lehessen hatása a hozzájárulások szétosztását, illetően éppen ezért a kisbankokat, amelyeknek a BRD alapja kevesebb, mint 300 millió illetve eh, egy milliárdot nem haladhat meg az eszközök eh, mértéke. A második feltételnek az oka az az, hogy tudjuk, hogy a BRD keretében nem szeretnénk azt, hogy eh, a nagy bankok, amelyek jelentős betétekkel rendelkeznek, nagy bankoknak tekintsék őket egy általány alapú rendszert dolgoztunk ki. Ez tűnt a legarányosabb megoldásnak. Annak érdekében, hogy kis bankok helyzete is tekintettel legyünk, vannak olyan nagyon kicsi bankok, ahol 50 millió alatti ez az érték, illetve vannak olyanok, amelyeknél ez az érték 300 millió, még a kis, kis bankoknak tekinthetőek. Jelenleg egy hat kosaras megközelítés kidolgozásán fáradozunk, erről még vita lesz. Az első 50 millióig ez nagyon alacsony érték lesz, és a 301 milliós értéke rendelkező bankok pedig az utolsó kosárba fizetnek bele. Egyik bank sem szabad, hogy többet fizessen az új rendszer esetében, mint annak idején az általány rendszerben. hogy teljes dolgoztunk ki nagyon speciális jellegű bankokra, kis befektetői cégekre, olyan pénzintézetek esetében, amelyeknek banki engedélye van. Ami pedig a fiókokat illeti, a kereskedelmi tevékenységet folytató bankokra is igaz ez. From the assumption that the BRD and the SRM do not allow kérdés, az SRM nem teszi lehetővé azt a kivételt, hogy valaki ne fizessen a szanálási alapot, tehát mindenkinek kötelező a befizetés, viszont a kisbankok esetében, mint említettem, speciális tulajdonságaikat elismerjük, a helyzetükre tekintettel vagyunk. A jelenlegi munkadokumentumok az egy szintű megközelítést promotálják, felmerül a kérdés, hogy ez eh, megfelelő, mik az előnye, mik a hátrányai, és úgy tűnik, hogy egyenlőre a szóló hozzájárulásoknál figyelembe vesszük bizonyos bankcsoportok integritását, éppen ezért speciális kezelést szeretnénk kialakítani a csoporton belüli eszközök esetében. És nagyon fontos egy központosított kockázat kialakítás is. Ilyet nagyon fontos, hogy jogi akadálya ne legyen ezek kifizetésének. Ezen kívül úgy érzük, hogy a csoporton belüli eh, kintlévőségek ne kerüljenek ki a számításokból a BRD alapján. Természetesen a szanálási hatóság, hogy az SRB meg kell, hogy vizsgálja azt, hogy a feltételek érvényesülnek-e. Ami pedig az általány alapot illeti, jelenlegi munka egy multiklikatív kockázat kiigazításra támaszkodik, és a BRD-vel összhangban a hozzájárulás egy alapból fog kiindulni, ezt pedig meg kell szorozni egy plusz kockázati tényezővel. Az alapozzájárulást azt szerint alakítják ki, hogy eh, mik a teljes kintlévőségek szintje. Az alapkockázati hozzájárulás számos mértékben tükröztethető, ez tükrözi a méretet, a második pont. Ezek a csökkentett kockázatokra is utalhatnak. Ami a plusz kockázati kiigazítást életi, ez is a BRD-re támaszkodik, egy olyan modell alapján, amely szintén multiplikatív, szorzót a BRD alapján alakítják ki, és a munkacsoportban a legtöbben ezt a típusú rendszert támogatták. We are considering a system uh, with various risk factors, which are számos kockázati tényezőt mérlegeltünk a rendszerben. A kockázati tényező 0,8%-ától terjedhetni az 1,5%-ig. Tehát másfeles a szorzó, nem a százalék. És természetesen ezekről a kérdésekről egyenemélyek folyik a vita, ami a kockázati tényezőket illeti, ezek négy alapvető kategóriából indulnának ki. Az első kategória The weight of 50%. Kockázati kitettség, ez a kitettség, ez a kategória négy mutatóból indul ki. teljes eszközök mértékét, saját forrásokat is beleértve, illetve a teljes kitetszőség szintjét. These are the four components that we propose to place. Erre a négy komponensre teszünk javaslatot az első kategórián belül. Second category would try a második kategória próbálja befoglalni a kockázathoz kapcsolódó stabilitást és az alap rendelkezésre állást, a forgóeszköz rendelkezésre állást. Az első kategória a jelenlegi javaslatban 50%-os súlyjal szerepel a teljes kockázati faktoron belül. A második kategória 20%-os arányban súlyjal, és még két komponens veszünk figyelembe, LCR az egyik, a likviditás fedezettségi arány és a kockázati alap. További elemek a pénzügyi rendszer stabilitása, 10%-os súlya, és Javasoljuk a teljes kitettség vételét is más intézmények tekintetében, de azért folyik a vita, hogy ezt a kitettséget az EU-n belüli intézményekre értelmezzük, vagy pedig szélesebb körben, hogy a kölcsönös függőséget jobban tudjuk értelmezni. További kockázati faktorok is 20%-os újjal szerepelnek, a szanálási hatóság fogja ezt meghatározni a BRD alapján és egyéni alapon. plusz egy sor elemet fogunk figyelembe venni, a kereskedelmi tevékenység fontosságát, egyensúlyi kérdéseket, a derivatívákat, hogy ez CCP-n átment-e, vagy nem. Aztán az intézmény komplexitását is figyelembe veszük, hogy állami támogatás mértékét, valamint IPS tagságot. Ezen tényezők súlya ebben a pillérben a szanási hatóság által meghatározandó, vagyis lesznek olyan tényezők, amelyek a teljes számításban több mint 10%-kal fognak szerepelni, és lesznek olyanok, amelyek akár 20%-os szinten lesznek figyelembe véve általánosságban. Így mutatnám be, hogy a hozzájárulás témát hogyan kezeljük a munkacsoport keretei között. Dolgozunk mintákon azért, hogy az eredményeket jobban lehessen értelmezni, konkrétan az előbb lejét mechanizmus tekintetében is, illetve a kockázatértékelés kezelése az egyes kockázati indikátorok végső értékelésétől fog függeni. Most áttérnék a SRB adminisztrációs hozzájárulására. Az adminisztratív hozzájárulásról majd szeptemberben fogunk tárgyalni. Ez egy egyszerű rendszer, nagyon egyszerű rendszer lesz általány díjjal. Ennek az alapja egyetemben és csak a bank mérték, mérete lesz. 2015-ben, amikor a végső rendszert elfogadja a bizottság az adminisztrációs hozzájárulás tekintetében, akkor változni fog a rendszer. Az alap a LKB által kilakítandó felügyeleti rendszer intézkedések lesznek. Alternatív rendszereken fog ez alapulni az EKB eh, rendszer, az administratív díjak és az egyéb kérdések tekintetében is alkalmazhatók lesznek. Az SRB meghatározása tekintetében ezt az SRM rendelet augusztus 20-ai bevezetéséhez kötjük. Az SRB alapján 2015. januártól mondhatjuk, hogy ez teljes mértékben, illetve ekkor fogjuk bevezetni, hatályba kerülni, ekkor fog, de 2016. januártól fog teljes mértékben működni. A bizottság felel az összes előkészítő munkáért és az SEB működéséért. Egy task force-ot állítottunk fel, Szeleszt úr vezeti ezt, itt ül a jobb oldalamon. Jelenleg a Task Force néhány témára koncentrál. Az elnök, elnök helyettes állandó tagok kiválasztása, kinevezése az SRB tekintetében. A múlt héten tettük közzé, és hirdettük meg ezeket az állásokat a hivatalos labban év végére fog lezárulni a folyamat, és így az SRB tagok 2015. január 1 tudnak valóban munkába állni. Továbbá fölkívánjuk venni az ügynökség első tagjait is, 20-30%-ot 2015. januárig fogunk fölvenni, ők szanálási szakértők kell, hogy legyenek, de administratív kérdésekben, emberi erőforrások, költségvetési és IT témában is szakértők kell, hogy legyenek, ez ugye minden intézmény, induló intézmény számára rendkívül fontos. Az SRB először tehát fel kell, hogy töltse a személyzetét, aztán épület, lakásdíjak kérdése, információs technológiai költségek is témák lesznek, és aztán a operációs SRB költségek lesznek a következő témák ezeket a támogatásokat és alapokat a bizottság támogat, biztosítja. A Task Force aktívan szeptembertől megkezdi a munkáját a Nemzeti Szanási Hatóságokkal való együttműködés területén, azért, hogy biztosítani tudja a SRM hatékony és folyamatos konstruktív működését. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much for your... Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a fontos beszámoló, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy együttműködnek a szakbizottságunkkal. Most először az előadóknak adnám meg a szót, Hökmark úr, a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a prezentációért. Rendkívül szélet, részletes és komplex munkát kell elvégezni a bizottságnak. Az én naív elképzeléseim alapján én azt hittem, hogy decemberre lesz meg a politikai megállapodás. 2010, sőt 2013-ra úgy gondoltam, hogy megszületett ez a megállapodás, de nem igazán, mert aztán jött a technikai vita, és láttam, hogy a politikai megállapodásra visszakerültek témák. A technikai viták lezárásakor, és akkor váltuk az SRM döntést, aztán Ugye itt is oda-vissza kerültek, tehát visszavonásra kerültek bizonyos korábban meghozott döntések. Aztán a parlamentben, tanácsban döntés született, és most beszélünk a végrehajtási aktusokról és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról. De hát úgy érzem, hogy még mindig nagyon sok visszacsatolás van a már meghozott döntésekre. Alapvetően fontosnak tartom a szakbizottság és a parlament részéről, hogy a végrehajtás és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a egyes szintű jogalkotási döntéseket kell, hogy kapcsolódjanak. Néha lehet, hogy változtatást akarunk, és ezt akár támogathatom is, de előadóként én szeretnék szorosan ragaszkodni a megkötött megállapodáshoz, mert egyébként lehetetlenné válik az előrelépés bíznunk kell ezeken a területeken. Az a benyomásom, hogyha mm, szélesebb körben tekintjük a proporcionalitás szempontjából a témát, akkor az a benyomásom, hogy a mm, bizottság túllép a mandátumán. Rendkívül fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk részünkről, hogyha szeptemberre, vagy hát amikor a sikerül végre akarjuk hajtani ezeket a szabályokat, akkor az eredmény az konzisztens kell, hogy legyen a korábbi döntésekkel. És természetesen itt az SRM-ről van szó. Konzisztens kell, hogy legyen. Itt jogi kérdésről van szó. És az egyik legfontosabb téma tekintetében, ami vitatárgyát képezés, én tudom, hogy ez egy mozgó, ingoványos terület, a pro- proporcionalitásra gondolok, ez az általány összeg kérdés, amikor ez a folyamat elején bevezetésre került, ezt most átvette ez a kosár megoldás, akkor itt igazából közelről meg kell vizsgálnunk a proporcionalitás elvét, mert egyébként torzulás következik be. A következő témám, hogy a bizottság a felhatalmazás alapú jogi aktus keretében a kockázat értékelést meg kell, hogy fogalmazza. Most az a benyomásom a bizottság beszámolója alapján, hogy részletesebben akarják ezt meghatározni. Ez viszont már pont azt jelenti, hogy az egyes szintű döntésbe is beleszólnak. Ugyanez igaz többé-kevésbé más tételekre is. Ezért a bizottság véleményét szeretném meghallgatni arra vonatkozóan biztosak abban, hogy a mostanáig elvégzett munka konzisztens az egyes szintű arányosságra vonatkozó döntéssel, és a proporcionális kockázatelemzés és díjakra vonatkozó hatá határozatokkal. És erre persze nem elég annyit mondani, hogy igen, igen, mert ugye meg fogjuk ezt vizsgálni, előadóként jó magam, nem fogok hezitálni szeptemberben, hogy azt mondjam, hogy ez nem volt jó, vagy ez nem elég jó. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság szorosabban ragaszkodna a, mandá- a parlament által adott mandátumához. Elnök úr, ez egy kérdés volt, és egy megjegyzés volt. Ezekre majd szeptemberben úgy gondolom vissza kell, hogy térjünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Hopmark úr. Az árnyék előadói Elisa Ferreira a szó. Yes, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Első megjegyzésem a következő. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, illetve az Ekon titkárságnak is azt a kitűnő munkát, amit végeztek. Illetve köszönöm szépen az együttműködést, amely létrejöhetett az ő munkájuknak köszönhetően. Van egy nagyon fontos kérdésem, ez pedig módszertani jellegű, az agendát is érinti az időtervezést. Hogyha jól értettem önöket, akkor lehetőség van arra, hogy a bizottság július végéig el szeretné végezni ezt a feladatot. Ez pedig egy nagyon érzékeny pont, hiszen a parlament csak nemrég állította fel a szakbizottságait. Ez az első formális szakbizottsági ülésünk tulajdonképpen ebben a témában egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy nekünk biztosnak kell lennünk abban, hogy nem siettetnek bennünket egy ilyen nagyon érzékeny folyamatban, anélkül, hogy megértenénk azt, hogy mi lehet ennek a végkimenetele. Ez az első kérdésem, tehát ami az időmenetet illeti. Ez az utolsó ekon ülés a nyári szünet előtt. És nekem az az érzésem, mivel most kezdünk szerveződni, nem volt lehetőségünk eszmecserére még egymás között a kollégákkal, de nem szeretném, ha bárki sietetne, mivel egy nagyon fontos, érzékeny eljárásról van szó also to the chair of the ECON. Uh, this is... Következő kérdésem az ECON elnökéhez szól. A második szintű elemekről van szó. Ez egy nagyon érdekes, de bonyolult együttműködés. És azt gondolom, hogy nem szabad eltérnünk attól, amit az első szinten már megvalósítottunk és elértünk. A második megjegyzésem, Aggódom a számadatok miatt, amelyekkel dolgozunk. Például, ami a kockázat kiegazítást illeti az általány komponenshez, itt szeretnék egy elemzést látni arra, hogy mennyire érzékenyek a változtatások. hogyha a kockázat kiegészítési szorzót kialakítjuk, ez miért 0,8 és 1,5 között mozog? Ennek a változtatásnak mi a következménye? Van -e egy modell? Láthatjuk -e ezt a modellt, amire támaszkodnak? Amikor kockázatokról van szó, minden egyes meg ezen változtatunk, ha mondjuk 60-50 százalék között. Itt a 11-es cikkre gondolok, az egyes bekezdés T Akkor 10% megfelelő egy intézmény létrehozása esetében, amely stabilitásról gondoskodik. Hát jelenleg én nem mondhatom azt, hogy a 10% vagy a 20% mondjuk sok vagy túl kevés. Csak gondolkodom, felmerül bennem a kérdés, hogy vannak-e becslések, ezeken túlléphetünk-e, és bizonyos intézmények esetében mi lesz a hatása ezeknek a, a rációknak, ezeknek az arányoknak. Hiszen um, túlságosan magas kockázatvállalást szerettük volna megakadályozni, a kockázat megrecsésével, az átláthatóság erősítésével, az interkonnektivitás erősítésével, stb. De nem fontos, hogy legyenek becslések arról, hogy milyen következménnyel jár ezeknek a mutatóknak az alkalmazása, amelyek itt előttünk vannak azért, hogy jobban megítélhessük ezt a kérdést. Tehát én nem kérdőjezem meg a minőséget, de látnunk kell azt, hogy a kitételt 60-ról miért változtatták meg 50%-ra, tehát ennek mi volt az oka, és mi a következmény. Olyan kis bankokat illeti, ha jól értettem, akkor a hat kosárnál, én ezt nem ellenzem, lehet, hogy ez rendben van, de meg szeretném kérdezni, hogy ez nem esetleg egy módja annak, hogy a méret alapján kalkuláljuk a kockázatot, és közben megfeledkezünk az összes többi elemről. Tehát olyan emlékről, amelyek meg lehetnek attól függetlenül, hogy a bank nagyon kicsi a profil miatt. Tehát amiket kisbankoknak nevezünk, ezek nagyon-nagyon fontosak lehetnek és rendszerszerű problémák is megjelenhetnek a gazdaság számára, vagy az egész Európai Unió számára, az eurozóna számára. Hát, hogyha a kisbankokat összevetjük, akkor ők 60%-et teszik ki az EU-ban operál összes banknak, tehát itt nem egy kis méretű szektorról van szó. Ami az intergroup eh, liability-ket illeti, erre most nincsenek tekintettel, de ez túl nagy döntés ahhoz, hogy gyorsan döntsünk róla. Én legutóbb még azt hallottam erről, hogy egyelőre még csak értékelik ezt a területet, és a bizottság nem eh, zárja ki azt, hogy eh, kivegye ezeket de ha kiveszik őket, akkor nagyon sok intézmény számára ennek óriási hatása van. Tehát az IPS-eket eh, hogyan fogják kezelni, hasonlóan speciális bankokhoz. -e. És az utolsó megjegyzésem, vannak még más kérdéseim is, amelyek talán túlságosan részletesek ahhoz, hogy itt az első általános ülésen ezeket kezeljük. Nem értem a hetes 72 est a 7-es cikkely 2-es pontját, és a 8-as cikkelyben, ha jól látom, akkor önök tagországokra utalnak, és ezt át kell fogalmazni, hogyha a banki unióra is vonatkoztatni akarják mindezt, tehát jó héban nem tartunk ott, hogy most, vagy ma igent, vagy nemet mondjuk. Nem gondoljuk azt, hogy akkor ezzel megoldottuk a problémát. Személy szerint nekem több időre van le szükségem, és egy részletesebb vitára ahhoz, hogy jobban megértsem ezeket a folyamatosokat, és azt gondolom, hogy ezekre most ma nincsen lehetőség. Nem szeretném, tehát azt, ha tönkretennénk részleteiben, mindazt, amiben egyszer már megállapodtunk az első szintű intézkedéseknél. Köszönöm. Köszönöm, Eliza. Természetesen az egyetemű, hogy a szakbizottság Ugye ma ülést tart, aztán lesz technikai szintű egyeztetés, de nincs természetesen garancia arra, hogy hogy ezt a sok komplikált elemet összeegyeztetjük össze tudjuk egyeztetni. Ezért ez természetes, hogy szeptember elején is vissza kell, hogy térjünk, egy újabb eszmecserét kell, hogy folytassunk ezekről a témákról, és ez ugye a technikai szintű találkozót fogja követni. Ekkor tudjuk meghatározni, hogy hogyan időzítsük a munkánkat, hogy hatékonyak legyünk, de természetesen meg kell adni az időt a szakbizottság számára, hogy részletesen megvizsgálja az Eh, ezekhez a jogi aktusokhoz kapcsolódó összes aspektust. Kész Swinburne szó az ECR e- e nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is e- Eliza első megjegyzésére szeretnék visszautalni. Most alakult meg a szakbizottság, ugyanakkor az első mandátum során szinte teljesen lezárásra került ez a jogalkotási eszköz, ez nehezíti a munkánkat, de ugye a választások ellenére is be kell tartsuk a határidőket. Az én aggályom az, hogy kevés az időnk új szakbizottságként, és ugyanakkor az egyes szintű egyeztetést pontosan kell, hogy kövessük. Új tárgyalási csapat is felállt. Én most koordinátorként beszélek, és nem árnyékelődőként az ECR jelentése kapcsolatos árnyék előadójaként. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megvizsgálják a kérdést, hogy hozzászóljanak, és nagyon fontos, hogy az egyes szintű döntések tükröződjenek. Most nagyon flexibilis az egyes szintű döntések értelmezése. Amit ma délelőtt hallottam, megerősíti azt, amit korábban is olvastam, hogy a tárgyalási csapatnak mindenképpen a ma elhangzottakat is követnie kell. Van -e, felállítottunk egy eljárást. Üdvözlöm, hogy a bizottság ma eljött a szakbizottság elé, és ö, azért, hogy általánosságban a következő fázisról beszámoljon, és ennek az időpontjait is megossza velünk. De nagyon sok más jelentése is kell, hogy foglalkozzunk. Az összes felhatalmazás alapú jogi aktussal is kell, hogy foglalkozzunk a MIFID témájával is foglalkozunk kell, más piacra kapcsolatos jelentés is most készül, amik ugye nem zárultak le az előző, előző mandátum idején. Üdvözlöm az átláthatóságot, üdvözlöm az általános vitát, de azt is szeretném javasolni, hogy amikor nagyon technikai jellegű a téma, és sok új tag van, akkor jó lenne egy írásos beszámolót, hogy kapjunk, hogy jobban fel tudjunk készülni. Itt az új képviselőknek tényleg támogatásra van szükségük. Nagyon nehéz ezeket a dossziékat azonnal első hallásra megérteni. A határidőket tekintve a bizottságtól ma hallom, hogy a közkonzultációra is sor fog kerülni. Ezeket ugye meg kell érteni, értékelni kell azért, hogy minden agálynak meg lehessen felelni, és a hónap végére kívánják ezt lezárni, hát ez egy picit ö, ö, túlzásnak tartom, szoros határidőnek, hiszen 2015. január a határideje a kettes szintű döntések meghozatalának, és szeretném kérni, hogy a bizottság vegye figyelembe, hogy mennyi időre van szükség a közkonzultációra, hogy milyen módon lehet figyelembe venni az ott elhangzottakat. Az Egyesült Királyságnak vannak saját nehézségei is, a bankhitel nem folyik ki a gazdaság széles körébe folyamatosan, ezért biztosítanunk kell, hogy bármiféle kalibráció történik, valóban működjön Értem, hogy kevesebb tőke áll rendelkezésre néhány kisebb bankban, nem tudnak ezért megfelelően hozzájárulni az alaphoz. Ennek ellenére biztosítanunk kell, hogy az egyes szint a határozatai megvalósuljanak, és ezért a nyomonkövetésre is szükség van. Nagyon sok jogalkotási eszköz kell itt figyelembe venni, ezért az intragroupnál is szükség van a rugalmasságra, de a tárgyalási csapatnak megfelelő időt kell adni, hiszen ha ez nincs meg, akkor az veszélyes lehet, és ez kihatással lesz több jó alkotási eszközre is. Elnök úr, a fő üzenet, hogy időre van szükségünk, időre van szükségünk a nyomonkövetéshez, az ECR új árnyék előadót is nevezett ki erre a témára, úgyhogy nagyon szorosnak tartom a határidőket, és biztosítani kell, hogy ha július végére bármilyen határidőt kitűzünk, azt biztos, hogy eh, ki kell, hogy toljuk. Köszönöm. Igen, ahogy mondtam, az időzítésről majd ma eh, a koordinátori ülésen is beszélni fogunk. Szívigulá. Président, merci à la commission pour... Euh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a szakbizottság munkáját, illetve a bizottság munkáját. Azt gondolom, hogy egyensúly valósult meg. Ha kicsit több időnk lenne, az jó lenne, de nem szabad a munkát késleltetnünk sem. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy itt egy óriási falatról van szó, de ma megpróbáltunk megoldásokat találni azoknak a frakcióknak, akiknek még nincs jelentős tevőjük, remélem, hogy lesz hamarosan. Két megjegyzésem van az első, Mondtam, rendkívül fontos számomra ez az egységes piac integritása, tehát nagyon fontos, hogy az intergrupok kérdését semleges módon kezeljük, és ne daraboljuk fel a tájat ezzel, bizonyos modellekkel. Nagyon fontos, hogy egyenlő feltételek legyenek, bármiről is legyen szó, a származhatat ügyetekről, vagy bármi másról. De nagyon fontos az egységes piac eh, egységesét megtartani, nem fontos, hogy működőképesek legyenek a bankok, az egész Európai Unióban a kérdésem a kockázatokra vonatkozik. Azt gondolom, hogy figyelembe kell ezeket venni, és Eliza már beszélt arról, hogy a bankok mérete nem az egyetlen meghatározó tényező, az ország mérete is meghatározó kell, hogy legyen a bankok által végzett tevékenység típusa, technikai jellegű megbeszélésekre is szükség van, de fontos, hogy egy időpontot is rögzítsünk ehhez a munkához. Köszönöm. Marisa Matias, GUE. Marisa Matias, a Muito obrigada. E eu também quero agradecer a presença da Comissão aqui hoje para discutirmos este assunto de tanto. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, hogy erről a nagyon fontos témáról beszámolt nekünk. Itt a választások előtti helyzet és a bankunióra vonatkozó jogalkotási eszközök lezárása az MR e témájában úgy látom, hogy sok minden történt, ugyanakkor a 2013. decemberi megállapodásra kell, hogy gondoljunk, és ezért is kell részletesen megvizsgálnunk ezt a témát. Ugye a választások előtt az adófizetők azt mondták, hogy ők egy újabb válság költségét már nem kívánják a vállukra venni. De úgy tűnik, hogy a folyamatok nagyon lassúak, hogy új problémák keletkeznek. Ha megnézzük a kockázati kritériumokat a kisbankokra vonatkozóan, úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat eléggé aggályos, és a teljesen elragaszkodunk, elragaszkodunk már a betétektől, a tőkéktől, és nem is követi azt, hogy egy ilyen bank milyen szerepet játszik egy ország életében, gazdaságában. Ezért nagyon veszélyes lehet ez a kérdés. Portugália esetében vannak olyan bankok, ahol akár 50%-os veszességéről is beszámolnak, a, mindez fenyegeti a szociális biztonságot, és a bankfülegyelet nem minden bank esetében működött megfelelően. Az Európai Bizottság tudom, hogy nyomon követi a konkrét esetet, de ez nem egyedi. A elfogadott kritériumok szerint ez a bank nem lesz nagynak tekintendő, ezért nagyon magas lesz a szisztémikus kockázat pedig a Portugália, sőt az Európai Unió gazdaságában is fontos szerepe van ennek a banknak. Az elfogadott szabályok tekintetében, főleg, hogyha az egyes szintről beszélünk, úgy gondolom, hogy fokozatosságra van szükség. És meg kell várni, hogy a szanálási alap valóban rendelkezésre álljon, azért, hogy azonnali likviditást lehessen garantálni az ilyenfajta helyzetek esetén. Én azt szeretném tudni, hogy ezzel a hitelkerettel mi is történik. Mi hogyan lehet garantálni a polgárok számára, amit a választások előtt ugye folyamatosan mondtuk, hogy a bankadóságot megfelelően fogjuk kezelni. Úgy tűnik, hogy egy kicsit előre elrohanunk, hiszen nagyon magas volt 2007-et követően a bankok eladósodottsága, és az európai polgárok kellett, hogy ezt, ennek az árát megfizessék. Úgy, gondolom, hogy a jelenlegi javaslatok alapján a helyzet nem fog megváltozni. Köszönöm, Sven Grigod. Well, uh, first, thank Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött az ülésünkre, és köszönjük, hogy bemutatták a munkát illetve hát azt, hogy hol tartanak. Azt gondolom, hogy ebben a ciklusban nagyon sokat kell foglalkoznunk a delegált jogi aktusokról, illetve a második szint eh, intézkedésekről, és fontos, hogy a parlament ezt komolyan vegye, hiszen ez a delegált jogi aktus fogja meghatározni azt, hogy hogyan kerül 70 eh, milliárd euró szétosztrásra az elkövetkezendő 8 évben, illetve a az eurózónát is meghatározza ezt, tehát nagyon fontos döntésről van szó, amikor a parlamentnek vagy igent, vagy nemet kell mondania, éppen ezért nagyon fontos mindezt komolyan venni. Egy olyan környezetről van szó, ahol a IMF megállapította, hogy az eurózóna a legnagyobb bankok előnyt élveznek, e, mégpedig két milliárd eurónyi támogatást e, évente csak az eurózónában. Tehát egy olyan piacon vagyunk, ahol a túl nagy bankok ahhoz, hogy megbukjanak, mégis típusú bankok mégis támogatást kapnak, hiszen úgy is lesz megmentés. Tehát megnézzük a számadatokat arról, hogy a támogatás mennyire növekedett, akkor kiderül, hogy a piac egyenlőre még nem avatkozik ebbe bele mivel egy olyan piacon vagyunk, ahol a nagy bankokat már közvetett módon így is nagy mértékben támogatják államilag, nagyon fontos, hogy az alaphoz való hozzájárulát aranyás legyen a kockázatokhoz mérten, a törvényeknek megfelelően. És nagyon fontos, hogy ne legyenek új, beépített eh, támogatások, a túl nagy bankok érdekében. Ha megnézzük az ön javaslatát, illetve azt a munkátok végeztek, akkor meg vagyok lepődve azon, hogy eh, a kockázatok 0,8 és 1,5 között magadnak. Hogyha ezt nézzük, akkor itt egy kettes mutatóról van szó, kicsit kevesebb, mint kettes. Például egy olyan bank között, amely a legnagyobb kockázati csoportba tartozik, és egy olyan között, amely a legkisebb kockázati csoportba tartozik. Nem kell valakinek nagy közlekedésnek lenni, hogy kiderüljön, hogy, hogy a valós világban igen kockázatos bizniszmodelleket dolgoznak rövid távú finanszírozásra bizonyos magok, mások pedig úgymond unalmas bizniszmodellel. Hogyha az FDRC-t nézzük, az USA-ban, akkor itt 1 és 18 között mozog ez az arány, a legkisebbek és legnagyobbak között. Éppen ezért meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság miért választotta ezt a 0,8 és 1,12, illetve 1,5 közötti sávot? Ahogy a jelentéstevő óvatosan fogalmazott, úgy érzem, hogy mindez nem tükrözi megfelelően azt, hogy mi van a törvényekben és ami arányos volna a kockázatokhoz mérten. Van egy további kérdésem, kétkedek. a származtatott pozíciók miatt, hiszen ezeknek van uh, ellenkockázati tényezőjük. Ezt nem szabadna nettósítani, és ez megint csak a kisbankokat érinti hátrányosan. Az Emerald féle ügyek lehetővé teszik a megmentést, és a bizottságtól azt hallottam, hogy önök is ezt tervezik. Kétkedünk amiatt, hogy a kockázati alapú eszközöknek túl nagy hatása volna mindenre, hiszen mint tudjuk azt, a nagybankok individualizált modelljeinél nagyon kétségesek ezek a folyamatok. Végül pedig vannak olyan bankok, amelyekről Péter Zimon is foglalkozott jelentésében. Ez nagyon fontos az intézményi védelmi szerkezetek kialakítása. A BRRD ezt szintén rögzíti, a szabályozások is, viszont ami a delegált jogi aktusra vonatkozó javaslatot illeti, ezeket nagyon alacsony szinten veszik figyelembe. Tehát egy banktól azt kérik, hogy kétszeresen is járuljon hozzá egy adott biztosításhoz, ez pedig nem arányos a kockázattal. A bizottságot arra bátorítanám, hogy szálljanak ki ebből a logikából, és ne próbáljanak meg legkisebb közös nevezőt találni a különböző méretű bankok között. Nagyon fontos, hogy a hozzájárulások arányosak legyenek a kockázatokkal, nagyon fontos, hogy ez a mutató megfelelően nagy legyen, illetve figyelembe vegye azt, hogy egy olyan piacon vagyunk, ahol a túl nagy bankok már így is túlságosan sok támogatásban részesülnek. Köszönöm. FDD Wolf. Köszönöm, Wolf képviselője a szó FDD részéről. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a bizottságnak a beszámolásért. Ahogy az előttem szóló is említette, én új képviselő vagyok, és rengeteg információt és dokumentumot kaptam nagyon sokféle folyamatban lévő munkáról mindent megteszek azért, hogy minél előbb tanulmányozzam ezeket, majd a hosszú nyári szünet is lehetőséget ad erre. Első kérdésem nagyon naív. Kaphatok-e választ arra, hogy ez a konkrét javaslat csak az elrővezeti bankokra érvényes, vagy pedig a nem elrővezeti bankokra is érvényes lesz. Ez nem egyértelmű számomra. Második megjegyzésem a bizottság szolgálataira, illetve a szakértői csoportra gondolok. Négyes pont, kiegészítő kockázati faktorok. Amikor ezt itt olvasom, akkor úgy látom, hogy itt rendszermodellezésről is szó van az előttem szólóhoz is csatlakozom, és a gazdasági nyit, hol látjuk ennek? Szerintem ez a nagyobb bankoknak előnyös, a kisebbek kárára. Ezért a bizottság a, az arányokat szeretném, hogy bizonyítékokat támaszza alá, mert a bizottság azt mondta, hogy ez méltányos minden bank esetében szeretném látni, hogy melyik szakértő milyen elemzés keretében biztosította itt az alapadatokat, és hogyan született a következtetés. Utolsó kérdésem, ez rövid lesz. Nem tudtam még következtetéseket levonni, bár az irányelvet szeretném követni, és biztos, hogy szeptemberben újabb kérdéseim lesznek. A további kockázati tényezőket tekintve ez egy teljes lista, vezeti, nem vezeti bankokra vonatkozóan, ez a Bázelből származik, vagy nemzetközi szervezetekről? Mert amit látok itt, hogy az erővezet folyamatosan lassul, defláció következik be, munkanélküliség, nem tudom, hogy a bankoknak milyen szerepe lesz ebben, és sok országban, sok bank számára kockázatos lehet ez a helyzet. Hogyha itt nincs kockázat, akkor viszont van-e előrelátható kockázati tényező, hiszen az előrelátható kockázatokat sokan előre láttuk már, de a dokumentumban nem szerepel ez a fajta kockázat, és nem értem, hogy miért. Thank you. Köszönöm új néppárti árnyék előadónak adom meg a szót az SRM témájában. Márkus Felbe elnök helyettes úr a szó. Köszönöm szépen, mivel már nagyon sok minden elhangzott, én rövid leszek. Hát a legfontosabb kérdés az az, hogy mennyi érkezik a bankok saját alaphozzájárulásából, és mennyi pedig a kockázat alapú hozzájárulásához, és a súlyozás hogyan történik a kockázatok tekintetében. Tehát ez nem, ezek nem válaszok még a kérdésekre, csak néhány kritériumot jelentenek, hogy egyáltalán hogy közelítsük meg a dolgokat, tehát a rendszer szemléletű megközelítés, mást egyelőre nem tudunk megállapítani a témában. Néhány pontot hadd ragadjak ki. Először is, hogyha a deriváltoknál a netosítást veszük figyelembe, akkor bizonyos kockázatokat ezzel gyakorlatilag szinte fedezzük, holott a néhány bank esetében, holott a netosítás nem fedezi még a kockázatokat, de ez a szisztematika mögötte. Vagy pedig, hogyha megnézzük bizonyos bankok kötelezettségeit, amelyeket elismerünk, viszont más bankoknál ugyanazokat nem ismerjük el, akkor pedig, ahogy ezt az emírcsoportban csoportban rögzítettük, miért fogadtuk el azt a definíciót a kötelezettségekre nézve. Hiszen, ha ezt nem így tesszük, akkor ezzel automatikusan megoldanánk azt a problémát, hogy nem ismernénk el ugyanazokat a kötelezettségeket egy másik helyen, mint csoport kötelezettségeket. De ez definíció kérdése akkor például a közepes és kis vállalatok kötelezettségeit miért súlyozzuk máshogy? Főként akkor, hogyha már garanciával rendelkező bankok állnak a háttérben hitelezőként, tehát ezzel gyakorlatilag a kockázatokat már lefettük. Hiszen az olasz elnökséggel éppen arról folytatunk eszmecserét, hogy hogyan tudjuk a kis és közepes cégeknek eh, lehetővé tenni azt, hogy újra hozzáférjenek a, tőkepiachoz, a hitelpiachoz, hiszen hát itt a feltételeket eh, meg kell könnyítenünk, de úgy, ahogy jelen pillanatban a dolgok állnak, és ahogy itt elhangzott, hát eh, nem növeli túlzottan a motivációt ahhoz, hogy az ember ezekbe beleegyezzen. Tehát én azt gondolom, hogy itt még nagyon sok munka vár ránk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Markus. Most néhány spontán kérdésre még lehetőség van. Maximum kettő percet tudok adni minden hozzászólónak, és a bizottságnak is szeretnék hagyni legalább 15 percet a reakcióra. Nagyon sok kérdés hangzott el eddig is, úgyhogy 12-15-ig tudjuk a kérdésekre szánni az időt. Bálc kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és gyakorlatilag az előttem szólókhoz tudok és a jelentéstevőkhöz csatlakozni. Egészen nyílt leszek, nagyon csalódott vagyok azt illetően, amit elhang bemutatásra került, és az a véleményem, hogy ez így nem képezi a döntés igazi alapját. Tehát én azt gondolom, hogy itt még utólagos munkára van szükség, hogy döntést tudjunk hozni. Két pontot szeretnék a két percemben kiemelni amelyek nagyon fontosak számomra. Először is alaposan szeretnék a kockázatok és kockázatok hozzáigazítása témához beszélni. Először is azt gondolom, hogy a kockázati felárak a kockázati relevancia és a nagyság alapján feltétlenül megnövelendőek. Tehát, hogy a nagyobb bankok jelentősen világos felárat kelljen fizetniük a tervezett alapdíjra. Én azt hiszem, hogy itt legalább kétszeres felárról kellene, hogy beszéljünk, minden más ennél alacsonyabbat nem tudnék elképzelni. A kockázati elemnek nem szabad ahhoz vezetnie, hogy a szisztem, tehát rendszerreleváns bankok a kis és közepes bankok kárára fizessék, vagy csökkenthessék a felárrendszerüket. És egy másik pont számomra, ami fontos, hogy a teljes eszközökre, illetve a kockázat alapú díjak kapcsolatban, ahogy ön is javasolta, nagyon fontos, hogy a bankok saját tőke arányát figyelembe vegye. Mert azt gondolom, hogy a saját tőke arány, az sokkal jobban visszatükrözi azt, hogy mennyire kockázat kitett egy cég, és én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még meg kell vizsgálnunk a jövőben. De mivel csak két percet kaptam, visszaadom a szót. Tökéletes. Péter Simoni a szó. Jó, én megpróbálok a két percen és rövidebben fogalmazni. Két kérdés. Először is, amit Burkhard Párc elmondott, én is szeretném kihangsúlyozni. 10 százalék a rendszer relevanciával kapcsolatban én nevetségesnek tartom, ahogy itt elhangzott. Hát akkor ezt az egész cirkuszt miért csináljuk? Azért, mert egy bank vagy egy-két bank az egész rendszerünket ö, meg tudta rengetni, és 10%-ot ról beszélünk, hát ezek nélkül a rendszer releváns bankok nélkül nem is ülnénk itt, hiszen akkor nem is lett volna ez az egész válság, amiről beszéltünk. Tehát nagyon fontos, hogy erről még beszéljünk. A kockázati tényezők figyelembe vétele. Egy másik kérdés. Szintén elhangzott, hogy pótlólagos biztosító biztosíték rendszerekre van szükség Ausztriában, Olaszországban, Németországban nem kerülnek figyelembe vételbe olyan mértékben, amelyen mértékben stabilitást nyújtanak. Ez a 20% amiről beszélünk, ez nevetségesnek tartom, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ezek az intézmények milyen módon ö, kerültek figyelembevételre, még pedig nulla szinten, tehát jóval magasabb mértékben kell ezeket a dolgokat figyelembe venni. A támogatási kölcsönöket figyelembe kell venni, amikor garanciát kiadó más bankok állnak mögöttük, akkor magyarázzák el, hogy miért kell ezt figyelembe venni a kockázat elemzésnél, hiszen ez pontosan a kis és közepes vállalatok ö, ö, hitelfelvételének a ö, valószínűségét csökkenti. Köszönöm. Dimázi. Yes. Dimázi képviselője a szó. Um, Köszönöm szépen. Ezek az eszmecserék, amelyekkel itt újra és újra foglalkozunk, folyamatosan visznek bennünket egy megoldatlan területre, ugyanis állandóan a rendszer relevanciáról kell beszélnünk, tehát gyakorlatilag végig kellene gondolnunk azt, hogy miért nem jutottunk tovább a az alapvető munka során, de hiszen egy alapvető banki struktúra kialakítása esetén már nem beszélhetnénk ilyen nagy mértékben a, a rendszer relevanciáról. A másik kérdésben pedig e, ezek a modellek, amelyeket eddig hallottunk, nem alkalmasak arra, hogy rendszer szemléletű kockázatokat e, kiegyensúlyozzanak, hiszen a rendszer problematika nincsen a bank belső kockázati modelljeiben lefedve, kibiztosítva, és ezért is nem belátható az, hogy a szerjőz, komoly, megbízható bankok, mint például a takarékszövetkezetek, a spárkászék Németországban, miért kellene őket gyakorlatilag bevonni ebbe a rendszerbe, és a nagyok meg kivásárolhassák gyakorlatilag magukat. És ezért is érdekelne az, hogy foglalkozik-e ezzel, és milyen mértékben a bizottság az elképzelései során. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Tajer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csatlakoznék ehhez, e, és e, a kollégák által elhangzott érvek nagyon is az arányosság e, területére utaltak. Nagyon fontosak a versenykeret feltételek is. Néhány javaslat számomra önkényesnek tűnik, tehát miért a mérleg fő összeg, vagy miért nem 300, miért a 300 millió eurós kölcsönösszeg, miért nem a 400 milliós legyen itt a határ? Vannak-e hatástanulmányok azt illetően, hogy a kisebb bankok nehogy túlzott mértékben kerüljenek ö, ö, igénybe vételre a bankmentő csomagok során. Tehát nagyon fontos a kockázat relevancia, természetesen nem a bank nagyságához kötődik, hanem a kockázat nagyság, ahogy ez már itt elhangzott, más szempontokhoz kell, hogy csatlakozzon, hanem más indikátorokat kell kialakítanunk erre nézve. És ahogy Ferber és Simon kollégák is elmondták, de Balc kolléga is elmondta, nagyon fontos egy hatástanulmány elkészítése a versenykeret feltételeket illetően, hogy ezek lehessenek döntő hatásúak a döntés meghozatala során. Danuta Hübner következik, mondja az elnök. Tessék. Donata is also nice, don't worry. I have to... Donata név is szép, ne aggódjon. Konkrét kérdéseim lennének a a kockázat kiigazítási mechanizmussal kapcsolatban. Az egyik a kisbankokra vonatkozik. Az egyik kolléga említette, hogy a kisbankok fizetik majd meg a nagyok helyett bizonyos árakat. El tudunk képzelni egy olyan helyzetet is, ahol preferenciális kezelésben részesítünk egy kis bankot, de a helyzet kockázatos lehet a preferenciális kezelés ilyen esetekben visszavonásra kerül, vagy hogy kezeli a rendszer az ilyen helyzeteket? Második kérdésem, az üzleti modell fontos tényező ez is, fontos kockázati tényező és ha jól értettem, többféle üzleti modellekhez többféle kockázati szintet fogunk kapcsolni. Az egész bankuniós gépezet tekintetében nagyon sok olyan helyzetet tudunk elképzelni, amikor a üzleti modellek a kevésbé kockázatosról kockázatosabbra váltanak el, vagy fordítva. Kérdésem, hogy itt van-e a rendszerben rugalmasság, hogy az ilyen változásokat is figyelembe vegye az üzleti modellek tekintetében. Harmadik kérdés. Uh, nem euró övezeti tagállamoknál a BRD elemen kívül van valami más elképzelés is? Vagy pedig a potenciális jövőbeni SSM mm, tagokra is gondoltak ebben a kontextusban? Köszönöm. Köszönöm, Danuta. Okmák úr, szeretne még hozzátenni valamit? Csak egy nagyon sok rövid partlagos kérdésem a kis bankokról, beszélünk a nagy bankokról nagyon fontos, hogy a nagy bankok, akik kis kockázatot vállalnak, ne fizessék azoknak a kis bankoknak a kockázatot, akik nagy kockázatot vállalnak. Néha ez előfordul. Nagyon fontos, hogy azok a kis bankok, akik egyáltalán nem vállalnak kockázatot, ne fizessék azoknak a nagy bankoknak a kockázatait, akik vállalnak kockázatokat. Tehát fontos, hogy ezekre tekintettel legyünk a jogalkotásban. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy nem arról van szó, hogy egy adott jogalkotás jó volt-e vagy nem, mert hogy ez el elfogadásra került. Ez pedig jó kompromisszumokra alapul a javaslat, és ezek a kompromisszumok nagyjából megfeleltek a különböző céloknak. Mi most arról beszélünk, hogy a bizottság végzi, végzi a feladatát, illetve a mi mandátumunknak megfelele. Nagyon sok megjegyzés a bizottság mandátumára vonatkozik. Tehát nagyon fontos biztosítani azt, hogy legyen majd még egy ülésünk a szeptemberi első hetekben, mielőtt a végső verzióját bemutatja a bizottság, hiszen akik részletekben szeretnének elmerülni, nekik lehetőségük van. Köszönöm. Sven, one minute. No. Rendben, maximum egy perc, 30 másodperc. A kollégákat szeretném tájékoztatni arról, hogy egy hasonló vita folyik a kockázat proporcionálitás témájában a DGS iránymutatásokra vonatkozóan, úgyhogy szerintem a DGS jogalkotásra vonatkozóan is egyeztetnünk kell, mert különben ugyanez a harc fog lefolyni még egyszer. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a vitát szeptember elején mindenképpen folytatnunk kell tudni, és akkor fogunk, erről majd egyeztetünk a koordinátorokkal. És most megadom a szót a bizottságnak, hiszen nagyon fontos és érdekes számunkra a válaszuk. Sok kérdés hangzott el. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokféle véleményt hallottunk a felszólalások során, és ez is mutatja, hogy nem csak egy igazság létezik. Hökmárk úr, a bizottság a mandátumát követi, amennyire tudja, nagyon nyílt, átlátható módon az szakértői csoportok esetében is, a tagállamok dokumentumai tekintetében is többféle módon lehet hülyen végrehajtani a mandátumot. A mandátum nem az utolsó betűig és veszélyig tartandó tiszteletben. I igen, sok döntést kell meghozni. Mi úgy gondoljuk, hogy az általam bemutatott javaslat még egy folyamatban lévő munkát tükröz, és hülyen tükrözi az egyes szintű dokumentumot, de többféle módon lehet azt tiszteletben tartani, ez egyértelmű. És az arányosság témáját is említették teljes még mértékben egyet értek az utolsó megjegyzéssel. Igen, ezt próbáljuk megtenni. Semmi oka annak, hogy a nagy bankok fizessenek a kis nem jól teljesítő bankokért, de fordítva sem. Hökmák úr kérdésére reagálok ezzel, hogy a kis bankok, ha kockázatot vállalnak, nem szabad, hogy a felelősség elől elmenekülhessenek. Igen, rendszer próbál kialakítani a kisbankok számára, és Matthias asszonynak is szeretném mondani, hogy egy kisbank definíciója 300 millió alatti, és a másik határérték pedig 80 milliárd, úgyhogy az, az ön által említett bank az mindenképpen nagybanként lesz kezelve a rendszerben. Az alapfeltevés az az, hogy a kisbankok kevésbé fenyegetik a rendszert, ha így fogalmazhatok. Nem azt jelenti ez, hogy egyenileg kevésbé kockázatosak, de a rendszer szempontjából kevesebb kockázatot jelentenek, és emiatt, illetve azért, mert kicsik, nincs olyan eszköz a kezükben, nincs minden olyan eszköz a kezükben, mint a nagybankok esetében, ezért javasoltuk az általányrendszert. A BRD e szerint arányos az általányrendszer. Wolf úr említett egy kérdést az erővezet, nem erővezet témáról, ami mi úgy döntöttünk, egyébként a, a parlamentre egyeztetve, hogy egy időben elkészítjük és be is nyújtjuk a teljes unióra vonatkozó rendszert, ez a BRRB felhatalmazáson alapú jogi aktus, és a Bankunion belül a végrehajtásra vonatkozó dokumentumot, ez az SRM végrehajtási mm, jogi aktus. A parlament nek azt tudjuk válaszolni, hogy az SRM-ben nem szerepelnek az övezeten kívüli tagállamok, de ugyanakkor az egész rendszer nagyon fontos a belső, az egységes piac szempontjából. Ezért um, a felhatalmazáson alapú jogi aktus um, a legtöbb elemet tartalmazza, és ez azt is jelenti, hogy az egységes piac jelentős része, vagyis a bankunió, jelentősen nem térhet el attól, ami mindenhol máshol is történik konzisztens, amennyire lehet homogén végrehajtást célzunk meg az egész egységes piacon. Az általány témára visszatérve, ez egy alapfeltevés, és Hübner asszony, igen, van egy specifikus rendelkezés arra vonatkozóan, hogyha mondjuk a Nemzeti Szanálási Hatóság, vagy egy uniós hatóság úgy gondolja, hogy egy bizonyos bank, amely általán rendszerben van, olyan profillal rendelkezik, amely eltér mondjuk, hogy az ilyen bankkategória átlagától, akkor joguk van arra, hogy a teljes képletet alkalmazzák ennek a banknak az esetében. Tehát ez a státusz ez nem örökre garantált ha egy kis banknak magas a kockázati profilja, akkor igenis természetesen a kockázat kalkulációt végre kell hajtani. A proporcionalitás a nagybankok esetében gondoltunk erről bármit a különféle súlyozásról, amit az egyes tényezőköz kapcsolunk. De egy dolog biztos, hogyha az egyik növeljük, a másiknak csökkennie kell, mert az összesen a száz, ezt nem tudjuk megkerülni, nem lehet 120%-ra, hogy kijöjjön az összeg. Tehát a fő kérdés az, hogy a, milyen a relatív súlyzása az egyes egységeknek. Ahogy én elmagyaráztam ezt, ez egy ideiglenes megoldás, és itt Ferrer asszony hozzászólására is reagálnék. Nem akartam azt mondani, hogy július végén vége a játéknak, csak azt mondtam, hogy július végén a munkacsoport üléseket felfüggesztjük, az elkantitkárság kezében lesz minden, és a 9. vagy 10. munkacsoport üléstől még várhatunk plusz információkat, és aztán jön a következő lépés. Ahogy mondtam, nem csak egy módon lehet a BRRD-t végrehajtani, többféle ilyen mód lesz, és akkor lehet, hogy nincs is szükség felhatalmazásra alapuló jogi aktusra. Vagyis a sor másik végén a nagyon nagy bankok esetében hallottam olyanokat, hogy a 10% az nevetséges, azt kell figyelembe venniük, hogy itt nem arról van szó, hogy melyik bankot kell szanálni, és melyiket nem. Arról van szó, hogy ki egy célzott szinthez ki milyen értékben járul hozzá. Ezzel választ adok kiket képviselő kérdésére is hiszen van egy olyan határ, ami fölött a jelenlegi rendszerben. Tehát, hogyha halál, határtalan, határ nélküli lenne az, a támogatás, az persze én ezt imádnám, de sajnos nem ilyen a rendszer. Hogyha van egy 1,5 százalékos szint mondjuk a Deutsche Bank számára, akkor ez szerint teljesíti a támogatást. Vagy ha ezt, csök, ha ezt növelni akarjuk, akkor csökkenteni kell mindenki másnak a hozzájárulását. Tehát az egész azért nem működik, mert minden évben lesz egy célszint, ezt kell, hogy elérjük évről évre. De ez persze azt is mutatja, hogy az 1,5-ös multiplikátor, mondjuk a BNPP-re vagy a Deutsche Bankra vonatkozóan, ez a hozzájárulást is meghatározza, a közepes bankoknál, vagy kisebb bankoknál is lehet ugyanilyen, a, vagy relatív kisebb banknál is lehet ugyanilyen szintű a multiplikátor. Ennek az oka, hogy az első komponens természetesen a bank méretéhez kapcsolódik. Akár háromszor is figyelembe lehet venni a bank méretét, de hát ezt nem hívnám arányosságnak a BRRD szerint Végül Hökmák hát úr megjegyzésére szeretnék rátérni. Igen, természetesen a nép, az Európai Parlamenti mandátumhoz ragaszkodni kívánunk, illetve a tanácsi mandátumhoz is, ezt mindenképpen megtesszük. Biztos, hogy még szeptemberben több vitára van lehetőség. Most nem zárjuk be az ablakot, ajtót augusztus 1-ével, de ha azt akarjuk, hogy a rendszer működjön, akkor igen, szoros határidőkkel kell, hogy dolgozzunk amit ugye az egyes szint is előír számunkra, az, hogy azt, hogy nem tudom, hogy hogy tudjuk ezt megoldani, ez teher önöknek, de teher nekünk is, de hát ez a helyzet. És nem tudom, hogy miért ne tudnánk valami észszerű dologban megállapodni, ami soha nem lesz tökéletes, valószínűleg senki nem lesz elégedett a rendszerrel, nem létezik a tökéletes rendszer. Minden esetre megállapodás, hogy kell, hogy kössünk -e egy BRD rendszerről, a bizottság, és úgy gondolom a parlament is úgy gondolja, hogy az egyes tagállamok specifikus szempontjait mindez nem kell, hogy figyelembe vegye. Hát az Európai Uniós jogalkotás nem így működik. Értem, hogy a tagállamoknak miért fontos ez, minden esetre a bizottság ezt nem így gondolja. A rendszer az összes rendszerbankra kell, hogy vonatkozzon. Ferrer az a másik megjegyzésére szeretnék rátérni. A július, első, július vége értem, hogy szoros határidő szeptember végére a bizottságnak teljesítenie kell, valamit le kell tennie az asztalra. Szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos megfelelő okok alapján a bizottság nagyon sok plusz erőfeszítést tesz, a normál intézményi mm, eljárások keretében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szempontjából tudják, hogy mi általában tervezetet készítünk, javaslunk, önöknek megvan a joga, hogy azt mondják, hogy igen vagy nem, és természetesen van arra is lehetőség, hogy speciális helyzeteket vegyünk figyelembe, és mm, mi örömmel elvégezzük a feladatunkat ezek tekintetében. A 10%-os kérdése úgy gondolom, hogy foglalkoztam. Az összekapcsolás tekintetében. Aztán azt is elmondtam, úgy gondolom, hogy a méret, miért volt az alapja, az alapkockázati elem, miért volt az alapja a rendszernek, és a multiplikátor megközelítést követve természetesen nagyobb a hatása a nagy cégeknek a multiplikátor rendszer miatt, mint a kisebbeknek. A másik opció az lett volna, hogy kiegészítő eszközöket használunk, de ez a kockázatot nem megfelelően tükrözte volna. Olyan rendszert akartunk, amelyben a kockázatot vállaló vállalkozásoknak fizetnie kell, és ez a multiplikátor megoldás a legjobb erre. Mert nagy az alap, amire alkalmazni kell a multiplikátort. Miért mentünk le 60-ról 50-re? Összes tag említette ezt. Az előző javaslatban véleményünk szerint a támogatási súly alacsony volt. Ugye egy bank kétféle módon halhat meg, vagy az eszközök miatt, vagy a strukturális alaphiány miatt, mint a Dexia esetében. Úgyhogy mi az alapra kívántuk a hangsúlyt helyezni. Ugye ez egy nulla összegű játék, ezért valami mást meg csökkenteni kellett, és ezért csökkentettük a mérleg eszköz oldalát. És hogyha például az IPS súlyát csökkentjük, akkor ezt meg mások kritizálták volna. A lényeg, hogy a lehető legnagyobb mértékben kell, hogy tükrözzük az egyes kockázatokat, és ugye itt nagyon eltérő helyzeteket is figyelembe kell venni. Aztán, hogy lehet-e szisztemikus egy kis bank? Igen. Ugye, hogyha kicsi a bank és kockázatot vállalnak a képlet szerint, akkor kikerülnek az általányrendszerből. Ez egyértelmű a mi szövegünkben bármikor, amikor az SRB úgy látja, hogy egy bank az általános kockázati profil, profil tekintetében a kategóriától eltér, akkor egyszerűen kivesszük az általányrendszerből, és normál képle szerint számítjuk a hozzájárulásukat. Aztán intergroup követelések a derivatívákról nem beszéltem, ez egy nagyon bonyolult téma. Azt hiszem Blanc úr említette, hogy egyszerűen ragaszkodni kell a megállapodás szerinti számításokhoz, amik már kialakultak. Igen, átvettük a definíciót, de ezt a SRD szempontjából is meg kellett volna tenni, viszont itt derivatívákról van szó, és megtehető ez ide. de vannak különleges témái a deriváknak, derivatíváknak, ugye ez egy kockázatos tevékenység, az egyes számíteli rendszerek is eltérnek, ez mindenképpen egy olyan téma, ami nem elég érett, legalábbis a bizottság véleménye szerint, hogy itt konkrét szabályokat írjunk le, ezért nem szerepelnek a dokumentumban. Tehát itt még iránymutatást sem tudtunk kidolgozni. Ahogy tudják, a tagállamok között nagyon nagy az eltérés ebben a témában. Aztán az Intergroup követelés kérdése és felelősség kérdése, ez is egy olyan téma, amit figyelembe kell vennünk, hogyha ezt nem számítjuk be a képletbe, akkor itt kettősség lesz. Ugye egy bank kétszer fizet ugyanazért a dologért, ezért ezt meg kell valahogy oldani. Abban a kontextusban, amit az is komplikál, hogy vannak euróvezeten kívüli nemzeti ö, csoporttagok, és ugyanakkor az egységes szanálási mechanizmusnak is meg kell felelni. Hát ez nem könnyíti meg a dolgot. Ez egy korlát. Minden esetre egyértelmű, hogy kezelni kell a mm, csoporton belüli követelések kérdését. A titkárságunk nagyon szívesen ad ki írásos dokumentumokat a képviselőknek. Guvarasszony, teljesen egyetértek önnel a belső piac integritása témájában. Foglalkozunk ezzel is természetesen, és ezért a definíciók legnagyobb részét és az alkalmazandó szabályok legnagyobb részét a BRRD felhatalmazás alól jogi aktusába vettük be, ez egy demokratikus megközelítés. Ez az egységes piacra vonatkozik, és ahogy mondtam, a bankunió egy bizonyos számú szabály alól mentesül. A kockázat témájában nem értünk teljesen egyet. A méret önmagában kockázat, figyelembe kell ezt venni az összes szinten, mert egyébként egy nagyon furcsa rendszer alakul ki, ahol az összes alap zárt borítékban van, és aztán mindenki számára csökkenteni kell az hozzájárulás. de véleményünk szerint ez nem igazán vezet eredményre. Mátiás asszony a hitekeretre kérdezett rá, ez nem a bizottság kompetenciájába, és nem a parlament kompetenciájába tartozik. Lehet, hogy jobb lett volna Pedeán úrnak föltenni ezt a kérdést, és nem nekem. Ő talán tudott volna válaszolni. A tagállamok jelentős előrelépést tettek az ERO csoportban, de nem követhetünk el egy hibát. Az egyik felszól, bocsánat, nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy jövő júliusra lesz hatályos ez a rendszer. Igen, hát ezt a, ez a parlament fogadta el, a BRRD és az SRM soha nem a múltra vonatkozó rendszer lett volna, nem, ez a jövő felé irányul, és ehhez időre van szükség. A mai vita is ezt bizonyítja. A múltra vonatkozóan vannak a stressztesztek, amelyeket lefolytatunk, és a múltra vonatkozóan a múltban érvényes eszközöket kell alkalmaznunk, de ez sem tartozik az illetékességi körömbe. Gigadur. Úgy gondolom, hogy jó pár kérdésére már választottam. Az implicit támogatás nagyobb bankok esetében pontosan a BRD és az SRM rendeltet ezért fogadjuk el, és a strukturális reformokhoz is kapcsolódik ez. A parlament majd vitát folytat erről. A maximumokat is megmagyaráztam a kockázati súlyok tekintetében. Többen említették, hogy nem pontosak ezek az értékelések elnök. Úgy gondolom, hogy hamarosan a tolmácsok be kell, hogy fejezzék a munkájukat, úgyhogy kérem, hogy fogja rövidre. Nagyon sok kérdés merült föl, ezért nagyon nehéz a válaszadás. Elnézést kérek már előre azoktól, akiknek nem adok választ a kérdésére. A munkatársaim a statisztikai adatok tekintetében nagyon szívesen adnak tájékoztatást az állami támogatás tekintetében az RVH nem feltétlenül jelenti azt, hogy manipulációról van szó, másrészt jövőbeni rendszerekről van szó. Ezeknél a bankoknál az RWH, még az övezetben is közvetlen EKB felügyelet alá kerülnek, vagy akár indirekt felügyelet alá. széles körben az EBL e keretei között egész Európában. Ezért, hogyha valaki úgy gondolta, hogy nem volt megbízható a múltban az RWH, a jövőre vonatkozóan azt mondhatom, hogy megbízható lesz az eszközök oldalán a kockázatvállalásról van szó. Egyébként történeti alap szerint azt mondhatom, hogy a beteg hőmérsékletére vonatkozóan nem mindig volt ez megbízható eszköz. Elnézést kérek azoktól, akiknek a kérdésére nem tudok választ adni. Úgy gondolom, hogy Felder úr, Bács úr kérdésére reagáltam, Siemens úr, igen, 10% erre is reagáltam. Még egy szót, ha megengednek az IPS-sel kapcsolatban. Az IPS általában kis bankokat, vagy legalábbis az IPS-ek nagy, tagjainak a nagy része kisbank, ezért kisbanki kezelésben részesülhetnek. Valójában miről is van szó? Hogyan kell az IPS figyelembe venni nagy bankoknál, és amikor kisbanki IPS részese egy nagy bank? Véleményem szerint az IPS előnyét már ez relativizálja, hiszen feltételezi, hogy a kisbank meg tudná menteni a nagyot. A tények általában nem ezt mutatják. Az IPS az egyes szint alapján 20%-ig ad lehetőséget kockázati faktor figyelembevételére. Ez teljesen normális, ez nem csak apró pénz. Ezért megerősíteném, hogy ez egy teljesen megfelelő kezelése, további mm, biztonság garantálása szempontjából a rendszerben. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes vita volt, de ezt a vitát még folytatnunk kell. Most pedig felvügeztem az ülést 5 percre, utána pedig folytatjuk a technikai szintű vitával ebben a témában, és három órakor folytatjuk a szokványos szakbizottsági üléssel. Köszönöm.